Dear colleagues, I will, uh... Kedves kollégák, kérem foglalják fel helyeiket. Kérem foglaljanak helyet. Rengeteg közleményem van. Abban bízom, hogy más kollégák is megérkeznek majd időközben. Nézzük először a napi rendet. Diaz de előadó úr kérésére a hatodik napi rendi pontot a trialógus állásáról, az Europol trialógusról van szó. Ezt előre hozzuk az ötödik pont elé. 9.45 körül lehetséges ez. És Hogyha nincs kifogások, akkor ezzel elfogadtuk a módosított napirendet. Ezt követően egy egész sor közleményem van, vegyük a nyelvi profilunkat. Ma nem lesz tolmácsolás észt, máltai, szlovák és ír nyelvre. Elnézést kérünk. Emiatt el kell fogadnunk még a koordinátorok ajánlásait ezek előadók kijelölésére vonatkoznak. Grisbeck asszony az Aldétől megkapta a jelentést, amely az Eurojust és Montenegro közötti együttműködést vizsgálja. Kaufmann asszony a szocialisták és demokraták részéről előadó lett az Eurojust és Ukrajna közötti együttműködésre kapcsolatos jelentés Dehovszki úr a néppárt részéről Horvátország csatlakozását vizsgálja, a Makovai asszony pedig a kont jelentést kapta meg a 2014-es mentesség ügyében. Úgy gondolom elfogadtuk valamennyi ezeket az ajánlásokat. Amit még tudni kell, hétfőn lesz egy plusz ülésünk 23-án. Szavaznunk kell azon jelentésekről, amelyeket elhalasztottunk elmúlt hétfőn. Tehát jövő hétfőre egybe hívott egy ülést az elnök az Európai Bizottság a, szolgáltat, a TISA a szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos egyezményéről szavazzunk, aztán Svájccal kapcsolatos megállapodás a menekültügyben és, és saját kezdeményezési jelentésünk van még az ombuds, az Európai Ombudsman intézményéről, a Frontex ügyében. Igen, a Frontexról van tehát szó. Ezek lesznek tehát a szavazások a Liber rendkívüli ülésén hétfő este. Ezzel eljutottunk a mai ülésünkhöz, amit ezzel megkezdünk. Most az első pont a napi rendünkön egy vita a terrorista támadások következményéről, és azt gondolom, hogy egy perces néma felállással adózunk az áldozatoknak, mielőtt megkezdjük tárgyalni a napirend ezen pontját. Majd további munkám következik. Eszmecsere lesz még a turistikai vízum előírásaival kapcsolatban ez a harmadik napi rendi pont lesz, de előtte szót adok Ortofő úrnak, aki az előadó. Ezt követik az árnyék előadók, amennyiben jelen vannak, és az elnökség, a tanács részéről, ha szólni kívánna. Ortofő úr, megadhatom önnek a szót? Köszönöm. Kedves kollégák, láthattuk azt, hogy mi a kontextus, nagyon fájdalmas események történtek a múlt héten pénteken Párizsban, és köszönöm a parlamentnek és a kollégáknak is, akik részvétüket nyilvánították ki ezzel az események kapcsolatban. Ami körkörös vízummal kapcsolatban én úgy gondolom, hogy itt optimistának kell lennünk, ugyanis ez a javaslat pont a mostani nagyon különleges helyzetben érkezik. Konkrétan a migráns helyzetre gondolok, amely a közvélemény számára is bemutatta azt, hogy mennyire gyengék vagyunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk megvédeni az Európai Unió külső határait, illetve a terrorcselekményeket hogyan tudjuk megakadályozni, hiszen a terrorista mm, szervezetek sem állnak meg a határokon. Tehát van itt egy olyan javaslat, amely azt, amelyben azt olvashatjuk, hogy harmadik országbeli személyek számára olyan vízumokat fogunk kiadni, amelyek az egész Schengeni területen szabad mozgást biztosítanak, anélkül, hogy a tagállamok konkrétan értesülnének ezeknek a személyeknek a mozgásáról. Szeptemberben bemutattam ezt a jelentést. Számomra a cél az volt, hogy bizonyos speciális kategóriákra összpontosítsuk ezt a lehetőséget. A művészekre gondolok, a magas szintű sportolókra, illetve az ő edzőikre, tehát azokra a kategóriákra, amelyek számára egy ilyenfajta vízum nagy könnyebbséget jelent ugyanakkor vissza kell állítani az egyensúlyt, aközött, hogy egyrészt ezeknek a személyeknek akik munkahelyeket teremtenek és akik értékeket közvetítenek, biztosítsuk a szabad mozgást, ugyanakkor a biztonságot is garantálni kell, tehát e kettő között kell egyensúlyt teremteni. Mik a legfontosabb javaslatok? Az első javaslat az, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a hatáskört olyan személyek számára, akik három hónapon túl mozoghatnak a Schengeni térségen belül. Második javaslat, lecsökkentjük egy évre a tartózkodási időt. Harmadik javaslat, kinevezünk egy olyan tagállamot, amely a dossziét viszi, és amely a amely olyan alapon történik kijelölésre, hogy hol tartózkodott legtovább az adott személy, és nem annak az alapján, hogy hol lépett be az Unióba, vagy a Schengeni területre. A tagállamokat tájékoztatni kell arról, hogy a körkörös vízummal rendelkező személy tartózkodik, körutazásos vízummal rendelkező személy tartózkodik a területükön, és végül egy nagyon komplet lista amely a különböző dokumentumokat öleli fel, annak érdekében, hogy egyrészt javítsuk az eljárás jogi helyzetet, gyorsítsuk fel az eljárásokat, ugyanakkor az illegális bevándorlókat kiszorítsuk. Azután ez a körutazási vízum nem egy hosszú tartózkodási vízum bújtatott formája kell, hogy legyen. Nos, a hat javaslat után megérkezett 56 módosítás fényében a kollégák 62 módosítást javasoltak ebben a szakbizottságban, tehát kompromisszumokat próbálunk kidolgozni a legfontosabb kulcskérdések tekintetében. Mik ezek? Egy, a hatáskör, kettő, a Schengeni térségben való tartózkodási idő, három, a kritériumok, a kompetens állam, és négyes a dokumentumok listája. Tehát ezen a, ebben a mostani stádiumban is már le tudunk vonni bizonyos következtetéseket a módosítások fényében, vagy pont azok hiányának fényében. Ebből az első következtetés, amit levontam, az az, hogy olyan szövegre van szükség, amely egymással ellentmondásos, vagy minden esetre különböző meglátásokat tükröző javaslatokat tartalmaz. Tehát a bizottsági javaslatban a nyitottságot fogjuk javasolni, és ide még akár a turistákat is beérthetjük. Az mit jelent? Az, hogy mindenkit gyakorlatilag ideértünk. A bizottsági javaslat, tehát, hogy teljes nyitottságot javasolja. A második gondolat az, hogy az első belépési államban vizsgálják meg a dokumentumokat. Vannak olyan tagállamok, vagy olyan képviselők, akik ezt nem támogatják, azt szeretnék, hogy csökkentsük a hatáskört, és növeljük a dokumentumok számát, amelyeket figyelembe vesznek. Ezek egymással ellentétes álláspontok, és az is igaz, hogy azért van itt marzs annak érdekében, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget tudjunk a végén majd letenni az asztalra. A tegnapi technikai előkészítő ülések során sikerült a Schengeni területen való tartózkodás tekintetében megegyezni, ezt egy évre fogjuk lecsökkenteni, illetve az eljárásban résztvevő felekre vonatkozólag is sikerült megegyezésre jutnunk. De azért vannak még kérdések, mint például a hatáskör, ami szerintem egyébként alapvető fontosságú, hiszen ez minden további cikknek az alapját jelenti. Harmadik országokból érkező személyek, amelyek a kettes bekezd, illetve kettes annexben szerepelnek, Malajzia, Szerbia, tehát jó pár ország van itt, 42 ország összesen, és hát ugye itt az iszlám államra is gondolnunk kell. Kollégáknak még egyszer elmondom, hogy a jelenlegi helyzetben rezervet teszek erre a pontra, tehát, hogy legyen, ne legyen egy ennyire öm, tág értelmezésű lista. Én szerintem azért ebben tudunk majd kompromisszumot találni, de fontos a konstruktív hozzáállás minden fél részéről. Reméljük, hogy ezt meg tudjuk őrizni. A következő hetek során, tehát majd erről fogunk tárgyalni, reméljük, hogy egy kiegyensúlyozott szöveget tudunk majd letenni az asztalra, amely a legtöbb frakció álláspontját tükrözi. Köszönöm. Köszönjük szépen. Most pedig megadom López Aguilar kollégának, az árnyék jelentéstevőnek a szót a SND részéről. Köszönöm, elnök asszony, jó napot kívánok! Azzal szeretném kezdeni, hogy elmondjam, hogy az elmúlt néhány nap megrendített bennünket, és természetesen a legmélyebb szolidaritásunkkal gondolunk a szörnyű terrortámadások áldozataira, egyáltalán Franciaországra. Minnyáján zárt sorokban válvetve állunk a francia nép, a francia köztársaság mögött, mellett, és persze tisztában vagyunk azzal, hogy milyen európai vetületekkel is jár ez az ügy. Tudjuk, hogy ez szörnyű támadás voltak éppen a civilizációnk, az értékeink ellen irányult. és természetesen készek vagyunk arra, hogy minden konkrét és specifikus lépést megtegyünk. A szolidaritási záradék, a szolidaritási passzus fényében, amelyet a két parlamenti ház együttes Versailles ülése során Olan elnök, Oland elnök hívott életben, mi szerint a 42-es cikk 7-es bekezdés alapján a Lisszaboni szerződésről beszélünk, ha egy országot megtámadnak, minden ország szolidárisan segítségére kell, hogy siessen. Nos, mindezt elmondva, mindezt elmondva, nem csak a szolidaritás megnyilvánulásaira van szükség, hanem fontos, hogy a frakciók és a politikai családok is elgondolkozzanak az eseményekről és a ránk háruló felelősségről. Köszönöm a kollégának a munkáját, erőfeszítéseit, hogy egy igyekezett egy olyan igyekezett egy kompromisszumot kialakítani, És így valóban lehetőségünk van arra, hogy a parlament egy konzisztens álláspontot fogalmazzon meg a körutazói vízumok kérdésében. Elmélyülten foglalkoztam ezzel a kérdéssel, amely szorosan összefügg a vízumkódex átalakításának általam kezelt kérdésével, és Ortafő úr tudja, hogy szándékosan nem nyújtottam be módosítókat a jelentéshez. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata megfelelő, kielégítő, jól szolgálja a célokat. Mondom, egyetértek a bizottság kiinduló javaslatával, elmélyülten tárgyaltam Brisz ortefő kollégával, és úgy gondolom, hogy a hatályt kérdését érdemes volna napirendre venni, de ugyanakkor a szakértői találkozás, találkozó során Láttuk, hogy a körutazói vízum, vagy a Turing víza kérdésében egy szélesebb körű hatályt igyekszenek a szakértők kialakítani, elmozdulás van tehát e tekintetben, de nagyon fontos, hogy a javaslat hatáját nagyon pontosan definiáljuk. Úgy tűnik, hogy a tipikus kategóriákon túlon sportolók, vagy művészek, a hatály kiterjeszthető volna az üzleti utazókra is. És meg lehet, hogy bizonyos turista kategóriákra is ki lehetne terjeszteni a hatályt, érdemes ezen esetleg elgondolkozni. Ezt a kérdést még fontos, hogy megvitassuk. Azért, hogy a dossziét a jövőben a gyakorlati tapasztalatok fényében a turisták irányába kibővíthessük, nem is a dossziét, hanem a jogszabályt. Azután az authority, vagy hatóság definíciójában volt még vita, Erről még dolgozunk, a tekintetben, hogy ki ez a hatóság, aki befogadja és engedélyezi javaslatokat. Köszönöm szépen, Valéro asszony, parancsoljon. I pressed the wrong button. Rossz gombot nyomtam meg. Szóval köszönöm szépen. Elnök asszony, az elejétől kezdem újra. Köszönöm szépen az előadó munkáját, amelyet végzett. És az előttem szólóval értek egyet, mi szerint, hogy a dok- bizottság dokumentuma voltak éppen jó. Én magam már támogatásomról biztosítottam a bizottsági dokumentumot, voltak éppen én azt szeretném, hogy ezt a dokumentumot vegyük át néhány apró módosítással. Persze, ez egy olyan jogszabálytervezet, amelynek hosszú hatája lesz, hosszú időre lesz érvényes, és a migrációs krízis, a migrációs helyzet tükrében, valamint a párizsi támadások fényében bizony elképzelhető, hogy az érzelmek vezéreljék a cselekedeteinket. Ám ez a jogszabálytervezet, ezt a jogszabálytervezetet nem szabad, hogy itt tollunkat, kezünket az érzelmek vezessék. Ezt jogászként is módom. Fontos, hogy egy jól érthető, az eljáró hatóságok számára jól érthető és hosszú távon is működőképes javaslatot fogadjunk el. Ezért tehát Egyetértek az előadó javaslataival, mint hogy ezek egy picit korlátozóbbak, mint a bizottság. Köszönöm Korá úr a FDD részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is az előttem szólókhoz, López Aguilar kollega és Valéria kollégához hasonlóan egyetértek a bizottság javaslatával. Azt gondolom, hogy ez egy kiegyensúlyozott, arányos javaslat, és sikerül így a körutazó vízum intézményét jól bevezetni. Megszólítva ezzel az utazó művészek vagy sportolók igényeit. Természetesen a legutolsó események, a párizsi események ről nem szabad megfeledkezni, de hogy Valéro kollega mondta, nem szabad, hogy csak az érzelmek vezessenek bennünket. Ez a javaslat, ez kiegyensúlyozott, és ezért támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy aki ilyen körutazó vízumot kérvényez, azt a, erről a vízumkódexnek, illetve ennek a jogszabálynak kell szólni, hogy ki kérvényezhet és kaphat ilyen vízumot, kik ezek munkavállalók, harmadik államok állampolgárai, nem munkavállalók, hanem művészek, autonóm munkavállalók, akik hosszabb ideig tartózkodnak az Európai Unió területén. Nem értünk el egyet azzal, hogy az európai tartózkodás során lehessen kérni ezt a vízumtípust, hiszen így az egyes tagállamok közötti nagy különbségek megnehezítenék az egységes eljárást. Ami a művészek um, impresszárió irodáit illeti, ezek általában kis méretű irodák, éppen ezért nem szabad túl nagy adminisztratív terhet az útjukba állítani, hiszen ez megakadályozna, hogy ezeket a vízumokat megkérvényezzék. Egy szóval ez egy olyan eszköz kell, hogy legyen, amelyel kiszámíthatóan lehet dolgozni, a 90 és 180 napos határidőt figyelembe kell venni, és valóban a cél az, hogy a harmadik államok művészei, sportolói, vagy esetleg üzletemberei tudjanak hosszabb, mint 90 napot tartózkodni az Európai Unió területén. Köszönöm szépen, most pedig megadom a bizottságnak a szót. Thank you, good morning. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönöm az előadónak és a képviselőknek, akik felszólaltak, um, hogy támogatják a bizottság javaslatát, melyel a körutazói vízum intézményét szeretnénk bevezetni. A hatályról volt szó, röviden szólnék a hatályról. Mint tudják, a bizottság szélesebb hatályra tett javaslatot, nem bizonyos személyi kategóriákra akarjuk korlátozni a körültözői vízum lehetőségét, hanem a, mindazokra, akik több mint 90 orsz napig szeretnének utazni az Európai Unióban. Figyeltünk a képviselők észrevételeire, a hatályt illetően. Azt gondolom, hogy sikerül kompromisszumot kialakítanunk. Nagyon fontos lesz ugyanakkor, hogy az egyéni utazók számára biztosítsuk, hogy éljenek-e vízum megkérésének lehetőségével, ők nem jelentenek semmilyen biztonsági kategóriát, és persze azt is látni kell, hogy vannak bilaterális megállapodások, ezt figyelembe kell venni hogy mely hatóság értékeli majd a vízumkérelmet, illetve milyen hosszú lesz a körútazói vízum ha futam ideje, mennyi időre állítjuk ki. Ez egy olyan kérdés, amelyben tárgyalhatunk. A bizottság egy évre és egy további egy év meghosszabbításának lehetőségéről beszél, de figyeltünk a LIBE felvetéseire, tehát ezt tisztázzuk még a tárgyalások során. A támogató dokumentumok tekintetében a bizottság nagyon szigorú volt a javaslat megfogalmazása során, mi szerint, hogy egyetlen tagállamban sem maradhasson több mint 90 napig, és az egész időszakra vonatkozzon valamilyen, legyen biztosítva, hogy jövedelme lesz, illetve alkalmazzák, foglalkoztatva lesz, tehát elég szigorúk a feltételek. A feltétel természetesen a nemzeti adatbankok és a Schengen információs rendszerben való adatellenőrzés, ez a vízum kiadásának egyik feltétele, így eh, próbáljuk tehát minden adatbankban ellenőrizni, hogy jogosult a személy erre a vízumra. Köszönöm szépen, tanácshoz fordulok az elnökséghez. Kívánnak-e hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Ortofő úr parancsolja. Köszönöm szépen. Még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a megjegyzéseit, az elmondottokat Ahogyan már a bevezetőben is elmondtam, vannak különböző megközelítések, és még egyszer szeretném elmondani, hogy ne, nem támogatom azt, hogy olyan személyek élvezhessék ezt a fajta vízumot, akiknek nem ismerhetjük pontosan a körutazási szándékait, illetve nem nagyon szűk kategóriákra alkalmazva ezt. Persze van itt még mozgástér, ezt értem. Lesz egy újabb jelentéstevői találkozó is a jövő héten, és ott majd azt fogom javasolni, hogy kompromisszumos módosításokat dolgozzunk ki, amelyek tükrözik a különböző álláspontokat. Konstruktívan kell előre haladni, de egy kicsit talán gyorsabban. Köszönöm szépen! Thank you very much. Köszönöm szépen Ortofő úrnak. Rátérünk a vízumcsomag másik részére, az uniós vízumkódexről van szó. López Aquilar úrnak adok szót, az, aki az előadója a témának. Köszönöm szépen újra, elnök asszony. Mindenek előtt általános megjegyzésekkel kezdem. Köszönöm szépen a kollégáknak, a képviselőknek, akik árnyék előadóként működtek közre, és dolgozunk a módosítókkal, valamennyit figyelembe vettem. Pillanatnyilag eh, az árnyék előadói szinten dolgozunk a kompromisszumok kidolgozásán, és a lehető legtöbbet szeretnénk bevonni a kompromisszumokba a módosítók közül. Nagyon fontos, hogy szorosan együttműködjünk, annak érdekében, hogy jó tárgyalási pozíciókat alakítsunk ki a szakbizottság részéről, hiszen a további tárgyalásokon a tanácssal szemben kell megállnunk a helyünket. Ezt kell szem előtt tartani, stratégiai módon kell gondolkodni, ezért bárki fordulhat hozzám, ha találkozok, mi akar vele már előadóként, amennyire csak lehet bilaterális keretek között a üléseinken is megbeszéléseinken is. Sok a munka még előttünk, jelentős számú módosító született, amelyeket már előterjesztettek, azok száma 357, vagyis ez az első megbeszélésünk, de biztos nem az utolsó a módosítók miatt. Egy sor árnyékelődő ülés volt már, pontosabban három, és bizakodással tekintünk a jövőbe, és jövő héten ennek érdekében Strasbourgban is lesz egy találkozónk. Most pedig nézzük meg a menetrendet a tervezet szerint. A szavazása jelentésről év végéig meg kell, hogy történjen nagyon fontos, hogy ebben az évben elfogadjuk a pozíciónkat 2015-ben, tehát ez azt jelenti, hogy a tárgyalások megkezdhetnek a holland elnökség alatt, a következő elnökség alatt. A módosítókat illetően azt tudom mondani, támogatom az egyszerűsítést, mint gondolatot előadóként. Ez van az Európai Bizottság gondolata mögött végül is. Tehát, hogy a vízumok kiadásának, kiterjesztésének megkönnyítése. Tehát a hosszú és elhúzódó vízumkiadási folyamatot szeretnék rövidíteni. A jelenlegi kódex ilyen szabályozást tartalmaz, tehát egy újfajta vízum kódex éppen arra irányul, hogy egyszerűsítsük az utazást, hogy Nehez persze egyszerűsített jogi keretre van szükség. Ilyen értelemben támogatni tudom az Európai Bizottság javaslatát és a módosítókat is, amennyiben ebbe az irányba mutatnak. Tehát az egyszerűsítés folyamatáról, a könnyítésről beszélek. Mindenek előtt a rövid távú vízumok, rövid időszakra vonatkozó vízumok kell, hogy egyszerűsödjenek ne, vannak olyanok, amik évekig tart a kérelem. Regisztrált gyakori utazók egy kibővített listát lehetne létrehozni. Azt a hozzátartozók definíciója fontos még, és többszöri belépésre jogosító vízumok. Ezek a legfontosabb pontok a jelenlegi eljárás módosítása során. Vagyis ez adott esetben magasabb díjakat is jelenthet. Azt gondolom, hogy ez az én személyes véleményem, racionalizálni kéne a díjakat, de mindig tartsuk szem előtt, hogy nem lehetnek ezek elriasztó korlátok, tehát nem lehet olyan magas a díj, hogy elriasszon az utazástól. Nem szabad, hogy a, a jogos utazók, a jogszerűen utazók a díj miatt ne utazzanak erre megoldást kell találnunk. Bizonyos módosítók az utazók számára egy biztosítást, egy egészségügyi biztosítást írnának elő. Ezt a bizottság törölte. Én támogatom az Európai Bizottságot, mit csináljunk természetesen. Tudom, hogy a Néppárt és az ECR módosítói arra utaznak, hogy kötelező legyen egy egészségügyi biztosítás az utazók számára. Értem, hogy mit szeretnének. Ez Európai Bizottsághoz fordulok, hogy tisztázzák ezt a kérdést. Mit is tartalmaz ez a javaslat? Miért törlik ezt az egészségügyi biztosítás? Ezt alaposan elemezni kell. A téma úgy tűnik, hogy a tárgyalásaink során fontos lehet. Vonatkozik ez a körutazói vízumra is és az utazók esetében jelenleg a Schengeni rendszerben nem kötelező egy biztosítás, ha belép valaki. Ez nem elvárás a Schengeni kódex szerint. Miért kellene a vízumkódexben ezt szerepeltetni, nem kellene ezt konzisztensebben kezelni? Tehát a vízumszabályozást és a Schengeni szabályozást, ez egy olyan pont, amit látni szeretnék és tisztázni kellene ezt a kérdést az Európai Bizottság részéről. Ami a módosítókat illeti, a hozzátartozók, a közeli hozzátartozók ügyében támogatjuk az Európai Bizottság vonalát, és azt gondolom a helyes megközelítés az, hogy támogatjuk azt, hogy könnyítsük a családi vízumok kiadását. Én osztom a módosítókat, amiket a kollégák előterjesztettek a bizottság javaslatának támogatására. Az utolsó árnyék elődői megbeszélésünkön még egy lépéssel tovább is mentünk. A TRAN bizottság szövege alapján arról van szó, bevezetnénk a földrajzi távolság elemét, a konzulátustól való távolságról beszélünk, hiszen egyszerűen időbe kerül eljutni egy konzulátusra. Ez a földrajzi távolság, mint téma, mindenképpen vizsgálódást érdemel. Ami pedig a vízt illeti, tehát a re regisztrált gyakori utazók esetében az a helyzet, hogy és nagyon sok jó módosító született, ezért kidolgoztam egy kompromisszumot, és úgy tűnik, hogy ez sikeres lesz az a kompromisszum. A következő logikát képviseli ez a kompromisszumos. A néppárt javaslatát el tudom fogadni, hogy egy személynek Három vízumra van szükség, hogy rendszeres szabályozás alá essen, de azt gondolom, hogy ki kéne terjeszteni az időszakot, ami alatt ezeket a vízumokat megszereztek, vagy kikértek. Ez lehetővé teszi, hogyha valaki többszöri belépése jogosító vízummal rendelkezik, akkor gyakorlatilag rendszeres, gyakori utazónak számít. És itt vannak az elemek, ilyen vízumra természetesen jogszerű felhasználás keretei között gondolkodunk a vízumra. Nem támogatjuk azt, hogy különbséget tegyünk az egyes nemzetek között állampolgárság alapján. A 147. módosító a következő rep, tranzitvízumról van szó, reptéri tranzitvízum a következő. Vannak módosítók, és el kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon különböző tartalmúak. Az árnyékelőadókkal dolgozom, azzal a céllal, hogy egy kompromisszumot érjünk el ezen a területen is, hogy megfelelő többséget érjünk el. És a, akik akik távolról érkeznek, azok számára korlátok jelentkeznek, tehát a kérelem az gyakran problémás bizonyos országokban, hiszen el kell menni a fővárosba, bizonyos országban ez egy probléma, vagy a konzulátusra, ez nagyon távol lehet, és adott esetben az is előfordulhat, hogy egy másik ország konzulátusa közelebb lenne a 15-ös módosítóm, tehát itt arról van szó, hogy ilyen konzulátushoz is fordulni lehessen bizonyos körülmények között, tehát nem csak a saját ország a 15-ös módosító volt ez. És akkor egyetlen utolsó megjegyzés, egy nagyon fontos téma, humanitárius alapon kiadott vízumokról van szó. a kollégáim persze tudják már, hogy igen, ez egy fontos téma az én szememre. Igenis, ragadjuk meg az esélyt, hogy a humanitárius vízumok potenciálját növeljük. Vannak ilyen jellegű szabályozások a mostani kódexben is, arról van szó. Egyes cikkek a 19 és 25. cikk esetében a jellegi szabályozás értelemben a 19-es és a 25-ös a Schengeni kódex tartalmazza, a másik pedig a kérelmet, illetve az előírásokat. Azt gondolom, hogy az utazók számára legális lehetőséget kell biztosítani, hogy eljussanak az Európai Unióba. Amennyiben jogszerű utat nem biztosítunk számukra, akkor irreguláris módon, jogszerűtlenül próbálnak eljutni ide. És ez az embercsempészetnek segít. Ez annyira szörnyű körülményeket termek, ugye itt van a menekült kérők, a migránsok, a menekültek, stb. Vagyis itt világosá kell tenni, és beszéltem szakértőkkel tényleg, a jogászok, civil szervezetek, akik a vízum területet nagyon jól ismerik, ezért jutottam el oda. A 309-es módosított támogatom a humanitárs alapon kiadott vízumokban, azt gondolom, hogy konzisztensebb keretet tudunk létrehozni így, mint a jelenlegi jogi szabályozás ezt tartalmazza. Az Európai Unió tagállamairól beszélünk. A, a megfelelő eszközökre van szükség, és már most is rendelkezésre állnak eszközök, tehát ezt csak alaposan ki kell dolgozni, és erősíteni kell ezt az irányvonalat. Tehát a technikai körülményeket kell kidolgozni, gondoljunk erre az emberi tragédiára, amit lejátszódik, és a vízumügyben ezt szükséges. Köszönöm szépen a figyelmüket, további magyarázata is kész vagyok. Nagyon kevés időnk marad a vitára. Ortofő úr, Becker urat képviseli, aki az előadó. Köszönöm szépen. Becker kollégát képviselem, vagy helyettesítem, ő nem tud itt lenni a mai napon. Több ülésük volt az árnyék előadóknak, hogy kompromisszumot tudjanak kidolgozni, a viták még folytatódnak, az eszmecserék, további ülésekre van szükség jövő héten is, mert vannak bizonyos rendelkezések, ahol nem sikerült eredményre jutni. A néppárt szempontjából fontos, hogy kellő mozgásteret kapjon mert ezt a jogszabályt naponta kell majd alkalmazni. És most szeretnék utalni a 295-ös módosításra, amelyet hárman terjesztettünk be, amelynek az lenne a célja, hogy a 21-es cikk hármas as bekezdését módosítja. Ebben ugyanis a többszörös belépésre feljogosító vízumokat három évre biztosítsuk az a rendszeres belépők számára, és a néppárt számára rendkívül fontos az, hogy itt az esetleges kifejezést építsük be ebbe a módosításba. Vagyis, aki többször, fel, ha, fel, többször alkalmazott egy vízumot, az önmagában nem problémás, de mégiscsak amennyiben kétségek merülnek fel, a hatóságok visszautasíthassák a többszörös belépésre feljogosító vízumokat, tehát hogy ne legyen túl szigorú a szabályozás ellenkező értelembe, tehát maradjon mozgástér a hatóságok számára. Én úgy gondolom, hogy be kell majd építeni a rendszerbe a betegbiztosítást, illetve utatási biztosítás, amely kritériumként szerepelne. És még egyszer, Heisbecker képviselő nevében is köszönöm szépen a kompromisszumos készséget, az erőfeszítéseket, amelyeket láthattunk a tárgyalások során. Köszönöm szépen, köszönöm Artőfő Valero képviselő következik. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a munkát a jelentéstevőnek. Én is meg vagyok győződve arról, amit ő elmondott. Szerintem ez egy jó javaslat a bizottság részéről. És azt hiszem, hogy alapvetően ezek jó javaslatok. Nagyon sok módosítás érkezett. Ez egy rikászt vízumkódex. kód, és hát nagyon fontos a téma, ezt az is mutatja, hogy milyen sok módosítás érkezett. De ebben az esetben is fontos lenne az, hogy hosszú időre alkalmazandó rendszert építsünk ki, és ne a mostani érzelmeink vezéreljenek bennünket, hiszen most ugye itt egyrészt a migrációs nyomás, másrészt pedig a terrorista cselekmények vezérelhetnek bennünket. Tehát fontos lenne végig gondolni komolyan azt, hogy mit is szeretnénk elérni és itt most ebben az esetben a legfontosabb az lenne, hogy a bizottság és még a tanács is most már elkezdenek beszélni a legális bevándorlási útvonalakról. Ezt szeretnénk ugye elérni, ezt mi is javasoljuk, a humanitárius vízum kérdését is én támogatom, mert ezzel tudnánk a földközi tengerben rengeteg halálesetet megelőzni. Én úgy gondolom, hogy nagyon magasak a vízumköltségek, és a szegények számára ez még nagyobb problémát jelenthet a harmadik világból érkező bevándorlók számára. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon röviden kérem. Kora úr. Én is köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, és támogatom a megközelítését, és támogatom őt és ezt az egész jelentést. Ugyanakkor a vízumkódex módosításával kapcsolatban szeretnénk megnövelni a humanitárius vízumok számát, és ez újabb jogi lehetőséget biztosítana azok számára, akik menekült státuszért folyamodnak Európába, Európához. Néhány terület szerintem még nem igazán kapott választ, Például a kettes cikkhez a humanitárius célok vagy indokok résznél kellene egy definíciót alkalmaznunk annak érdekében, hogy világosabb legyen a helyzet. A módosításunk, a 137-es számúnak ez a célja egyébként. Egy másik fontos gondolat, amely szerintem nem megfelelően van lefedve, a diszkrimináció mentesség elve, amely a 10-es és 19-es cikkekben szerepel az alapjogi kartában, illetve az unió alapszerződéseiben. Véleményem szerint továbbra is az illegális bevándorlás irányába dől el az központja ennek a jelentésnek, és aztán ez a fajta gyanúval telített hozzáállás nem jó, mert hogyha úgy gondoljuk, hogyha fiatalok vagy nem nem, tehát még nem családos személyek minden bizonyal bevándorlási célral kívánnak Európába utazni. Aztán itt van az eljárásjog, amely ezzel kapcsolatban nagyon jó lenne, hogyha az eljárásokat harmonizálni tudnánk, hogyha nem lennének drágák a vízumok, és azt szeretnénk elérni, hogy azonnal megkapják a vízumot a vízumkérelmezők, és kártalanítsák őket. Kérem, röviden. Én is nagyon röviden, Először is Ortöfő asszony úrtól elnézést kérek, mert nem voltam itt a vita során, de hát szoros együttműködésben dolgozunk ebben a két jelentésben, és ezért fontos a logika, az én frakcióm részéről is ugyanazt a logikát követjük. Ágilár úr jelentésével kapcsolatban is lenne néhány gondolatom. Nem szabad elfelejteni a jelenlegi kontextust, hiszen ennek a rékásznak az a célja, hogy segítsük azoknak az életét, akik rendszeresen látogatnak az Európai Unióba. Egy kicsit az az érzésem alakult ki, mint hogyha eleve óvatosak lennénk és gyanakvóak. A bizottság javaslatában azért sajnálatos az, hogy a biztonság kérdése ilyen módon szerepel nem szabad az sem, hogy bizonyos elvek ne valósuljanak meg, például a családegyesítéssel kapcsolatban, valamint az egészségügyi ellátáshoz való jog, mert ezzel kapcsolatban vannak olyan módosítások, amelyek szerint nem elég problémásak, de ezért talán majd sikerül megegyezésre jutnunk. És aztán a humanitárius vízumokra is szeretnék utalni, ugyanis az egyik legfontosabb oka az uniós határokon kialakult problémáknak pontosan az, hogy a menekültek nem kapnak lehetőséget arra, hogy jó lehetőségek vagy megfelelő körülmények mentén kérhessenek menedékjogot a menekültek. Azért itt oda kellene figyelni, hogy mennyire súlyos helyzet alakult ki. Tehát én úgy gondolom, hogy támogatom López Ákidál urat ebben a kérdésben. Köszönöm, Verzsia asszony. Most pedig a bizottság képviselőjéhez fordulok, kérem nagyon röviden. Köszönöm szépen, én is nagyon röviden fogok felszólalni néhány kérdéssel kapcsolatban. A jelentéstevő utalt a betegbiztosítás, illetve utazási biztosítás kérdésére, A jelentéstevő azt is elmondta, hogy ez egyenőre nem egy feltételként fogalmazódik meg, és ezt nem is ellenőrzik egyébként a határokon. Voltak azzal kapcsolatos állítások, hogy vannak kifizetetlen kórházi számlák. Nem világos az, hogy ennek, ez hogyan kapcsolódik a nem EU-s állampolgárok kérdéséhez. Aztán itt van ugye az közeli hozzátartozók kérdése, ezt is szerette volna a bizottság a vízum rékász irányelvben szabályozni, tehát itt a családtagok számára is szeretnénk biztosítani ezt a lehetőséget, és harmonizált megközelítést akarunk alkalmazni. Aztán a többszörös belépésre jogosító vízumok kérdésében különbözőek az álláspontok a küszöbértékekkel kapcsolatban. A bizottság úgy gondolja, hogy itt még nagyobb mozgástér van, de hát segíteni kell ezeket a jó szándékú utazókat. És végül, ami a humanitárius vízumot illeti, ezzel kapcsolatban Egyetértünk azzal, hogy biztosítani kell a legális bevándorlási lehetőségeket, illetve vízum lehetőségeket, de ez itt most nem ez az eszköz, vagy nem erre kitalált eszköz, hiszen itt rövidtávú vízumokról van szó. Köszönöm szépen. Luxemburgi elnökség hozzá kívánnak szólni? Kérem, nagyon röviden elnök asszony, kedves parlamenti képviselők, én is köszönöm, hogy megadták nekem a szót. Megvizsgáljuk a bizottsági jelenlegi javaslatot a vízumkódex reformjával kapcsolatban. Ezek ugye a körutazázói vízumokra vonatkoznak. Októberben a külügyi bizottság úgy döntött, hogy néhány cikk tekintetében mélyebb vitát fogunk lefolytatni, és ezért az elnökség megpróbál 2015 végéig egy pártatlan álláspontot kialakítani. A vízum, kódex reformjával kapcsolatban, tehát a módosításokat megvárjuk. Köszönöm szépen. A jelentéstevő, kérem egy mondatban. Köszönöm szépen azt, hogy mindenki támogatott a jelentésemben, és köszönöm külön a néppártot, néppártnak azt, hogy kompromisszumkészek voltak bizonyos kérdésekben. Várjuk azt, hogy, milyen, hogy a nehézségeket hogyan fogjuk tudni megoldani. Itt főként az egészségbiztosítás, illetve az utazási biztosítás kérdésével kapcsolatban egy árnyékjelentéstevői eh, találkozót fogunk majd szervezni a humanitárius eh, vízumok kérdésével kapcsolatban, ugyanis szeretnénk ezt a legális lehetőséget kiterjeszteni azok számára, akik az Európai Unióba humanitárius céloknál fogva kívánnak belépni. Egy konzisztens és átfogó megközelítést kell kidolgozni ezzel kapcsolatban, és támaszkodni kell a különböző tagállami álláspontokra is. Köszönöm szépen, a jelentést november 30-án fogjuk megszavazni itt a Libében. És most Következik a következő napirendi pontunk, ami pedig a trialógus Europol kérdésében Diaz de Mera képviselő a jelentéstevő. Köszönöm szépen! Az első szavaim arra vonatkoznak, hogy szolidáris vagyok a francia hatóságokkal és a francia néppel a borzalmas tragédiák kapcsán. Szeretném azt is kiemelni, hogy nagyon elkötelezett vagyok, és jogalkotóként érzem felelősségem súlyát is, és ezért mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb le lehessen zárni ezt a kérdést. Az Europol rendelettel kapcsolatban kilenc trialógusra került sor, három még az olasz elnökség alatt, három a lett elnökség alatt, és három pedig a jelenlegi luxemburgi elnökség alatt valósult meg. Ezen felül még voltak technikai találkozók, pontosabban tíz ilyen technikai találkozóra került sor. A következő trialógus vagy utolsó előtti dialógus a november 26-án, tehát csütörtökön kerül majd megrendezésre. Az utolsó trialógus során kompromisszumokra támaszkodva, amelyeket én alakítottam ki, olyan megoldást kívántunk előmozdítani, amely hat pontban foglalható össze. Úgy tűnik, hogy még hat olyan kérdéskör van, amely továbbra is nyitott, és amelyekkel kapcsolatban rengeteg lehetőség van arra, hogy magas szintű konszenzus tudjunk kialakítani. Például a parlamenti ellenőrzés kérdése, vagy az igazgatók kinevezése, a már meglévő együttműködési megállapodások, illetve az Európai Parlament részvétele, képviseltet képviselete az igazgató tanácson belül, és aztán az internetes kérdések, valamint a személyes adatokra vonatkozó követelmények. A trialógus alatt sikerült a tanácssal megállapodásra jutni abban, hogy kompromisszumokat fognak kialakítani, olyan javaslatokat, amelyeket majd elküldenek számunkra, és majd mi megítélhetjük, hogy ezeket elfogadhatónak ítéljük-e vagy sem. Ez valószínűleg egyébként már mai napon meg fog történni. Ettől függetlenül azért marad még mindig egy nyitott kérdés, ami pedig az írura vonatkozik. Ez az internetes tartalmakra vonatkozik, és várjuk a tanácsi javaslatokat, ugyanis én úgy gondolom, hogy azonnali választ kellene adnunk a terrorista cselekményekre, hiszen az állampolgárok biztonsága kell, hogy a legfontosabb kérdés maradjon, mert számunkra a hatóságok és az Europol, a rendvédelmi szervek mindenképpen kell, hogy rendelkezzenek azokkal a eszközökkel, amelyeknek köszönhetően a terrorista cselekmények ellen nagyon gyorsan fel tudnak majd lépni, hiszen már a múltban is és a jelenben is rengeteg problémát okoznak a terrorista cselekmények. Éppen ezért a jelentéstevő és a mögötte álló frakció is támogatják azt, hogy egy egységes jogszabály jöjjön létre, amelynek, amelyet nagyon gyorsan el lehet majd fogadni, és a jelentéstevő igen magasra értékeli mindazt, ami ezen cél szolgálatába állítható. De ugyanakkor nagyon nagy alázattal azt szeretném elmondani, hogy amennyiben sikerül, sikeres, amennyiben sikerre tudom vinni ezt a kérdést, én nagyon elkötelezett vagyok, ugyanis itt szavazásra is sor kerül majd, hiszen a terrorizmus nem pihen, mint ahogyan azt tegnap is láthattuk, hiszen Szándöniben egy terrorista sejtet találtak meg, vagy gönyörítettek fel, amely ismét terrorcselekmények végrehajtására készült Párizs központjában, illetve a Sárdögol repülőtéren. Jogalkotóként ezt a borzalmas eseményt elutasítom, és mindent megteszek annak érdekében, hogy tudjunk, fel tudjuk venni a harcot a terrorizmussal. Tehát látnunk kell, hogy mi a felelősségünk mindebben. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kedves képviselőtársaim, minnyáján tudjuk, múlt pénteken Párizsban szörnyű terrortámadás történt, ahol több mint 130 ember meghalt, és 350 ember sebesült meg. Három nap nemzeti gyászt rendelt el Franciaország, és az egész Európa számára a gyász napjai volt. A november 13-i események után lemondtuk a Libe ülését eh, múlt hétfőn, hogy eh, a reflexió, az elgondolkodási időszakát kezdjük meg minnyáján meg emlékeztünk a szörnyű terrortámadásokra, mely is ilyen sok embert ölt meg, illetve sebesített meg, és együtt érzünk az áldozatokkal. Biztosítani szeretném francia kollégáinkat, hogy a legmélyebb módon együtt érzünk velük, szolidárisak vagyunk velük, és um, éppen ezért kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk az áldozatok emlékének. will now hold a debate. It is the duty... A szakbizottságunk feladata az, valamint az EU intézmények és a tagállamok feladata az, hogy megfelelő jogalkotói eszközöket és operatív forrásokat biztosítsanak a terror elleni harc számára. Európa egységes a terrorizmus elleni harcban, elkötelezettek vagyunk mind az elkövetők, mind a hálózatuk felszámolása iránt elkötelezettségünk szilárd, de eljött az ideje annak, hogy felgyorsítsuk a terrorizmus elleni harc munkáját. Mint tudják, a bel- és igazságügyi miniszterek egy rendkívüli tanácsülést tartanak holnap, és örülök, hogy a fő szereplők itt vannak, ma az ülésteremben velünk, és a Libét fel, felvilágosítják, tájékoztatják a lépésekről, amelyeket megtettek és megterveznek tenni. Először megadom Brown nagykövet úrnak a szót, aki a tanács elnökségét képviseli. Arról tájékoztat bennünket, hogy rendkívüli biút, biút vagy bel- igazságügyi tanács ülésen miről tárgyalnak a tagállamok. Utána röviden megadom a többi vendégünknek a szót, Ruete úrnak az Európai Bizottság részéről, vagy pedig majd pedig Wainwright úrnak, az Európai igazgatójának a szót, aki tájékoztat arról, hogy milyen válaszokat adunk az európai szintéren a terrorizmusra, majd pedig megadom a képviselőtársaimnak a szót. Először Brown nagykövet úr a tanácselnöksége nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, kedves parlamenti képviselők, a tragikus párizsi terrorcselekmények után újabb válsághelyzetet láthattunk tegnap, illetve tegnap előtt. Éppen ezért nagyon hamar az Európai Unió válaszadására van szükség ezzel a terrorista fenyegetettséggel szemben. Ez egy nagyon is reális fenyegetettség, amely nagyon sajnálatos módon be is következett. A francia hatóságokkal egyezteté, való egyeztetés után a luxemburgi elnökség úgy döntött, hogy összehívja a különleges ülést tanácsülést a belügyi és igazságügyi miniszterek szintjén, mert itt azonnali lépésekre, válaszadásra volt szükség. Itt nem hosszú távú terrorista ellenes stratégia kidolgozásáról van szó, hanem inkább egy azonnali válaszadásról. Fontos tehát az információcsere, mert ez kiderült, hogy nem tökéletesen működött, és már úgy tűnik, hogy korábban bizonyos intézkedéseket meg kellett volna hoznunk. A, már a Charlie Hebdo-t ért támadások másnapján, vagyis ez azt jelenti, hogy egyrészt fel kell gyorsítani az együttműködést, a korábban megalkotott döntések megvalósítását, és ugyanakkor új hangsúlyokat kell lefektetnünk, a terrorizmus ellenes harc kérdéskörében. Külön gondolok, az Europol igazgatója is majd minden bizonyal utal erre, főként itt a hírszerzési és információ cserére gondolok. Vannak itt végkövetkeztetési tervek, amelyek operatív műveletekre vonatkoznak, tehát ezek nem általános vagy filozófiai gondolatokat fektetnek le. Biztos, hogy ezen a területen is szükség lesz majd átgondolni a helyzetet, a terrorizmussal kapcsolatos keret határozat tekintetében. Nyolc pontban fogalmaztuk ezt meg, PNR, terrorizmus finanszírozása, lőfegyverek ellenőrzése, hírszerzés és információcsere, kor, külső határok ellenőrzése, megerősített biztonság a leginkább bevett bevándorlási útvonalakon, és a terrorizmussal kapcsolatos keret, határozat felülvizsgálata, valamint a Ismerjük a helyzetet, azt, hogy mi történt, és azt, hogy mennyire fontos az, hogy minél hamarabb a tanács döntésre jusson ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az Európán belüli járatok, repülőjáratok, akkor a szabálysértések kérdésében, valamint az adat megőrzésre vonatkozó határidők tekintetében. Továbbra is folynak a tárgyalások, a miniszterek most is dolgoznak ezen, és nagyon fontos az, hogy megfelelő dinamizmussal töltsük meg ezeket a tárgyalásokat. lehetőségeket rugalmasan tudjuk kezelni. Ami a lőfegyvereket illeti, először is itt arról van szó, hogy örülnünk kell annak, hogy itt döntések születtek ebben a kérdésben, valamint a bizottság egy javaslatot terjesztett elő, amely a különböző lőfegyverek kategóriákra vonatkozó irányelv lesz itt a Frontex, az Europol. Megerősítették a fegyverek ellenőrzését, illetve a fegyverkereskedelmi útvonalak ellenőrzését hiszen itt a külső határokon kell megtennünk ezeket a, az ellenőrzéseket. Az a cél, hogy szisztematikus, koordinált ellenőrző rendszert állítsunk fel a külső határokon, és ugyanakkor olyan mechanizmusokat is megvalósítsunk, amelyek már egyébként léteznek jogi szinten vagy elméleti szinten, és ezeket összehangoljuk a migrációs politikánkkal. Például az új lenyomat felvétel, illetve más eszközök tartoznak ide, egy hatékony rendszert akarunk kialakítani. Fontos az információcsere hálózat kialakítása, annak, kell, annak érdekében, hogy mindenféle terrorista fenyegetettség, veszély minél hamarabb kiderüljön. A tanács novemberben a Smart Borders intelligens határkezelés kérdésében képes volt előrelépni, Tudjuk, hogy itt nagyon sok probléma van ezzel a jelenlegi szakbizottság szintjén is, de azt hiszem, hogy ebben a kontextusban is ezeket a kérdéseket újra és újra fel kell majd vetni. Megnézzük majd azt, hogy milyen francia javaslatok születtek meg, hogyan lehet kölcsönössé tenni a határellenőrzéseket. Biztos, hogy ezt nem most fogjuk megvitatni, ez egy hosszabb távú program a jövőre vonatkozólag, és minden bizonyal az igazgató úr is majd kitér erre. Ugyanakkor ez a Frontex számára is egy felhívás, hiszen itt fontos missziókat töltünk be. Nem szabad a biztonsági aspektusokat, a terrorizmus ellenes harcot Mm, el El, Most pedig megadom a szót az Europol igazgatójának, aki majd bemutatja a legfontosabb döntéseket, ami a terrorizmus finanszírozását illeti, Itt van a Financial Intelligence Unit, majd erre egy megfelelő francia fordítást kell találnunk. És aztán fontos az is, hogy büntetőjogi szempontból milyen kategóriákat állapítunk meg a terrorizmus és a kapcsolatos bűncselekmények meghatározására. Össze kell hangolni a, nemzeti, a vonatkozó nemzeti jogszabályokat az európai joggal, és azt hiszem, hogy itt az Európa Tanácsban és az ENSZ-ben is munkát kell még végezni. Pénzügyi szempontból fel kellene gyorsítanunk a válaszadási képességünket, hiszen a terrorista cselekmények megtizedelik jelenleg a, az európai lakosságot. Az is igaz, hogy a következő rendes ülés során a tanács, az belis igazságügyi tanács december elején vissza fog térni ezekre a kérdésekre. Ott inkább az általános témákat fogjuk megvitatni, most ugye itt stratégiai kérdésekről kellett eszmét cserélnünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Rúte úr. Elnök asszony. Igen, tisztelt parlamenti képviselők. A pénteki párizsi terrortámadások minnyájunkat megrendítettek, ez nem is kérdés. De ha megnézzük a 2015-ös évet, akkor láthatjuk, hogy egy sor terrortámadás áldozatai voltunk. Gondoljunk a Charlie Hebdo elleni támadására, aztán Dániára, Kopenhágára, aztán a Taliszon, Talisz vonaton tervezett támadásra, most meg a Párizsi támadásorozatra. Egy sor Európán kívüli támadás is történt, tehát úgy gondolom, hogy nagyon hasznos, hogy a bel- és igazságügy miniszterek napirendjükre tűzték ezt a kérdést, és emlékeztetik magukat arra, hogy egy európai biztonsági stratégiával már rendelkezünk, amelyet az Európai Parlament is megvitatott. Az elmúlt hónapokban sokkal inkább a migrációs krízisre, a menekültek által jelentett kihívásra koncentráltunk, de ugyanakkor egy sor az európai biztonsági menetrend vagy ágenda sor elemén is munkálkodtunk. A feljegyzéseiben szerepel, hogy nagy előrelépéseket értünk el. Hát ez szerepel a feljegyzéseiben, de azt gondolom, hogyha arra figyelünk, hogy mi történt, akkor sokkal szerényebbeknél kell lennünk. Az Európolban az internetre is koncentrálunk, van egy internetes osztályunk, beáll, felállítottuk az antiradikalizációs hálózatot, dolgozunk az internet fórumokon is, azaz jelen vagyunk, nézzük, hogy milyen párbeszédek zajlanak ezeken az internet fórumokon. Önök nem olyan régen a CEPOL jogalapjáról is döntést hoztak, amely lehetővé teszi számunkra, hogy az rendőr tiszteket, rendőröket az egész Európai Unióban jobb képzésbe biztosítsunk, képzés biztosítsunk számukra az internetes terrorizmus területén valamint a Schengeni kézikönyv módosított változata is rendelkezésre áll, és az Európollal és más ügynökségekkel együtt az Európol más ügynökségekkel eh, együtt, a frontex és másokkal eh, kockázatindikátorokat is kidolgozott. Mindez szép és jó, de hogyha megnézzük, mi történt, azt kell, hogy mondjuk, mindez nem elegendő. Péntek estétől kezdve, szombat reggeltől a bizottság aktiválta a krízis stábját. Brown nagykövet említette, hogy Párizsban a luxemburgi hatóságok, Avramopoulos biztos és a francia belügyminiszter találkoztak, hogy megvitassák ezt a kérdést. Holnap pedig a rendkívüli biüt ülést tartják. A bizottság időközben felgyorsította a munkáját, tegnap a lőfegyverek kérdésében a biztosok kollégiuma egy egész csomagot fogadott el a lőfegyverek ellenőrzéséről. Ez két jogszabályt tartalmaz ez a csomag. Az egyik a lőfegyver irányelv áttekintéséről szól, a lőfegyverek engedélyezéséről, ellenőrzéséről, nyomon követéséről. A másik pedig a bizottság szabályozása a közös deaktivációs normákról. Eltartott egy ideig, amíg itt többséget sikerült találni, de a tagállamok képviselői tegnap délelőtt találkoztak, és így kialakult a, a többség. Elfogadható lesz a tanácsban is ez. Vannak jogalkotói javaslatok is. Örültem, hogy az EU-PNR háromoldalú tárgyalások ilyen sikeresek voltak. Minden jót kívánok a luxemburgi elnökségnek az EU-PNR elfogadásához. Látnunk kell persze, hogy az év végéig sikerül lesz majd elfogadnunk az Európai Parlament állásfoglalásában február 11-én, 2015. február 11-én szintén hangsúlyozta az EU PNR szükségességét. Remélem, hogy sikerül majd egy operatív Európol rendeletet elfogadni még az év vége előtt. Ampassa említem, mert ez nem az én hatásköröm, az adatvédelem reformját. Az Európa Tanács terrorizmus egyezményével kapcsolatosan is zajlik munka az Európa Tanács berkeiben. Ezen felül pedig mi hozzájárulunk a terrorizmus irányelv kidolgozásához figyelembe véve a kerethatározatot, mely a terrorista cselekményekről szól. Ez már egy hatályos kerethatározat. Biztos vagyok benne, hogy Rob Wainwright beszél majd erről. Én csak annyit mondok, hogy elegendő pénzt kell átcsoportosítani az új európai terrorizmus elleni központ számára. Nem csak a pénzt, hanem mindenfajta forrást mobilizálni kell a központ működéséhez, azért, hogy biztosítsuk, hogy az európai terrorizmus elleni központ működhessen, és az adatcsere is működhessen, hiszen a jelenlegi előzetes elemzések azt mutatják, hogy bizony az adatcsere nem olyan hatékonyan működött a párizsi támadások előtt, mint ahogyan működhetett volna. Lehetőségeink szerint koncentrálunk majd a határok kérdésére is, a bizottság a bizottság elnökének bejelentése alapján egy európai határőrizeti szerv felállításáról egy javaslatot készít elő még az év vége előtt, megvizsgáljuk a párizsi támadások tapasztalatát, és megvizsgáljuk, hogy ez a javaslat, illetve a Schengeni határkódex megfelele az idők kihívásának, változtatásokra van a szükség. Ezen felül 2016 márciusára legkésőbb időpontként egy új javaslatot készítünk elő az entry-exit rendszerről az intelligens határcsomagon belül. Meg kell még vizsgálni, hogy a márciusi határidő tartható, illetve nem biztos, hogy a korábbi határidő tartható, de márciusi biztos, hogy tartható. Még sok mondandom volna, de ezek voltak a fő lépések, amelyeket megtenni tervezünk. További lépés lesz a terrorista cselekményekből származó vagyonok, illetve a terroristák eh, anyagi hátterének eh, felszámolásáról szó lesz gondolom már a rendkívüli biütülésen, és természetesen bármikor állok az önök rendelkezésére, hogy tájékoztassam önöket a terveinkről. Köszönöm szépen, hálásak vagyunk. Wright, az Európol igazgatója, parancsoljon. Köszönöm szépen, igen, tisztelt képviselők. Örülök, hogy meghívtak a mai napra. világosra akarom tenni, hogy ami Párizsban péntek este történt, az rendkívül fontos dolog. Ez súros, súlyos eszkalációt jelent. Első alkalommal történt meg Európában, hogy egy, egy mombai jellegű támadásra került sor öngyilkos merénylőkkel együtt ettől tartottunk már régóta az Európai Biztonsági Hatóságok részéről 2008 óta, amióta Mumbaiban az történt. Nos, ez megérkezett Mumbai Európába. Egy nemzetközi hálózat hajtotta végre ezt. Több országot igyekeztek bevonni a tervezés során. Ez azt jelenti, hogy ez egy szofisztikált és igen veszélyes formája a terrorizmusnak. És ez, igenis ez súlyos, és ez meg, meghatározta az elmúlt évek terrorista fenyegetését, és az ISIS Európába exportálja a brutális módszereit, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy az orosz gépet felrobbantották Egyiptomban, és Szírián kívül számos területen jelen vannak időközben. Itt nem csak azt jelenti, hogy mm, hiszen nagyon jelentős mennyiségű ember a rendelkezésükre, és vannak bizonyos képességeik, például abban, hogy interneten hogyan jelennek meg, tehát nagyon jelentős esélyeket kínál nekik a szociális média, mint platform. Ez egy súlyos, komoly erőforrásokkal rendelkező nemzetközi terrorszervezet, és megjelent Európa utcáin. Ezért figyelnünk kell, abból indulhatunk ki, hogy további támadások is történnek, ezek valószínűek, és ez a legsúlyosabb terrorista fenyegetés legalább tíz év óta Európában. Időközben péntek este óta 24 órán keresztül folyamatosan figyeljük a mozgásokat, adatokat követünk, ezeket az adatokat egyébként a franciák is rendelkezésre bocsátják, és ezeket végigpörgetjük az Europol adatbázisán és igyekszünk a francia hatóságoknak mi is segíteni a mi részünkről, hogy meghatározzuk a gyanúsítottakat, de az áldozatokat, és vagy tanúkat is igyekszünk rendelkezésre bocsátani. Igen, jelentős pénzügyi kutatásokat is végzünk a TFT-IP programon keresztül 500 ember áll rendelkezésünkre. Igen komoly, figyeljük a lőfegyverek mozgását, és mi és figyelemmel kísérjük ennek a piacát az illegális fegyverellátás során egész Európában, de amit láttuk már a Charlie Hebdo esetében is vannak kapcsolatok a alvilág, bűnözői alvilág és a terroristák között, mint egy 28 ezer gyanúsítottunk van ezen a területen, és 625 igen veszélyes szemét azonosítunk Európában, akik merényletre bármikor hajlandóak, és így figyelünk a tagállamokra, igyekszünk bevonni a tagállamokat az együttműködésbe, struktúrákat teremteni annak érdekében, hogy tényleg szembeszálljuk egész Európában az illegális fegyverkereskedelemmel a rendőrségi együttműködést is erősíteni akarjuk egész Európában, nem csak a francia nyomozás során, hanem igyekszünk az európai érdekeket garantálni, a támadásoknak egy európai dimenziót kölcsönzünk. Megvannak a kiküldött embereink a helyszínen Párizsban, az Európol részéről, de Brüsszelben is jelen vagyunk, és az Interpolnál is foglalkozik egy emberünk ezzel. Egy sor igen fontos találatunk van az Európol rendszerében, most igyekszünk kialakítani ennek a következő lépéseit, és figyelemmel kísérjük ez alapján a francia hatóságok lépéseit is. Itt a kapcsolatok vannak a terrorista gyanúsítottak és más bűnözők között. Láthattuk a médiában is, különböző kapcsolatok alakultak. Például egy lopott szíriai útlevél is feltűnt. Mit jelent ez például a migrációs válság összefüggésében, vagy az embercsempészek kapcsolatai? Természetesen túl korai, hogy visszaigazoljuk ezt a fajta kapcsolatot, hogy ez tényleg fennállna a terroristák és az embercsempészek között, de figyelemmel kísérjük. Természetesen a fenyegetés súlyos eszkalálódása, mint Brown úr és Ruta is elmondta, ez igenis felújított a politikai szinten a rendőrségi együttműködés optimalizálását és holna, mai napon is erről beszélünk, és holnap is szóba kerül ez a tanácsom. Természetesen az Európol vállalja a neki jutó szerepet, igyekszünk meghatározni azokat a területeket, ahol még megerősített formában tudunk jelenni az együttműködés keretei között igyekszünk erősíteni a képességeinket is, mint Rúter elmondta, a tanács úgy döntött az év kezdetén megtörtént terrorista cselekmények után, hogy 2016-tól létrehozunk egy új európai terrorellenes központot. Ez azt jelenti, hogy új képességek jelentkeznek. Figyelemmel kísérjük a finanszírozást, a lőfegyverek mozgását, az illegális kereskedelmet és természetesen a külföldi külföldi harcosokat, és ö, ö, igyekszünk ö, ö, a ö, bizonyos információkat ö, titkos kezelés alá vonni, és természetesen további lépéseket is tervezünk holnap a miniszterek ülésén, ezek ezeknek tárgyalására sor kerül, mint Brown úr elmondta, maximalizálni akarjuk a lépéseinket, hogy szembe tudjunk szállni ezzel a bonyolult fenyegetéssel. Nagy mennyiségű gyanúsított van különböző országokban, és azt látjuk, hogy valahol a terrorizmus és a súlyos bűnözés határán mozognak sokan az jelenlévő emberek között. Ehhez meg egész EU-ban határokon átnyúló képességek erősítésére van szükség az azonosításban, és időkben meg kell előznünk a terrorista támogat, támadásokat. Különböző témákban lépünk tovább, például a PNR esetében optimalizálni akarjuk a Schengeni információs rendszert, és természetesen az Europol terrorellenes rendszereit és más adatbázisait is jobban kívánjuk hasznosítani. A fontos az interkonnektivitás. Mi az a az Europol egyedülálló pozícióra tetszert itt az információ cserében, hiszen számos területen van adatbázisunk, ezt fent kell tartani, és így tudjuk biztosítani eh, eh, egész Európában a szükséges adatokat. Egy bonyolult interkonnekt aktivitáson alapuló keretre van szükség. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy egy átfogó rendszerünk legyen, mert csak így tudunk megfelelő teljesítményt nyújtani. A legfontosabb prioritásunk az elmúlt időszakban az volt, hogy igyekszünk motiválni a nemzeti hatóságokat arra, hogy a terrorellenes adataikat osszák meg az Európai Központtal Természetesen nem csak a legsúlyosabb nyomozások esetén, például Franciaország ezt megtette korábban, rendszeres adatcserére lenne szükség, és egy megfelelő megelőzési pull létrehozására. Az elmúlt években komoly eredményt értünk el, de optimális szintre nem jutottunk el, mint Rúta elmondta. Szeretnék egy példát mondani itt a utazók esetében nyomon kell követni a kül, külföldi harcosokat, akik Szíriából, Irakból érkeztek, de mintegy tízezer gyanúsított van, akik itt mozogtak az elmúlt időszakban, és ezek beléptek a tagállamokba, és az elmúlt 12 hónapban nagyon jelentős mennyiségű adatot gyűjtöttünk. És azt látjuk, hogy ö, gyanúsítottak vannak tízezren, de ebből kétezerről vagyunk meggyőződve arról, hogy adott esetben konkrétan ö, ö, ezek közé tartoznak. Kétezer nevünk van, ez azt jelenti, hogy legalább ötezer ember van, aki Szíriába, Európából, aki Szíriába, Irakba utazik és mintegy 15 százalék öt tagállamból érkezik a nemzetközi partnereik közön, tehát ez azt jelenti, hogy egyenletesen oszlanak meg a számok a tagállamok között. Itt nagyon fontos, hogy más szolgálatokkal is együttműködjünk. Ez szolgálja az alapot arra, hogy operatív tisztek is összejöjjenek és kicseréljék a tapasztalatokat és közös nyomozásokat folytassanak. Felszólítjuk a tagállamokat, hogy az Európol együtt dolgozzanak közös csapatokban a jövőben. Megfelelő információs rendszereket állítunk össze, és szeretnénk, hogy a tagállamok a mi rendszereiket is a legeffektívebben használják, ellenőrizzék a Schengen információs rendszerből az Európoltól származó adatokat, és az Europol megfelelő szerepet játszik a külső határokon is. Görögországban és Olaszországban idevágó taskforce-okat hoztunk létre, és a leg alaposabb biztonsági intézkedéseket is képesek vagyunk ezeken a határokon támogatni. Dimera úrnak szeretnék köszönetet mondani, és a szakbizottságnak is, hogy konstruktívan működnek együtt az európai háromoldalú párbeszédben, és szeretném még egyszer felhívni a figyelmet arra, hogy a lehető leggyorsabban fokozni kell az együttműködést. Itt azt gondolom, hogy a támadások után az Európolnak megfelelő szerepet kell szánni, hogy hogy a tagállamok antiterrorista csapatainak megfelelő támogatást tudjon nyújtani, és én már konkrétan beszéltem arról, hogy biztosítani kell azt is, hogy megjelenjen a jogalapja az Európol megfelelő fellépésének. Köszönöm szépen Rainwright úrnak, köszönöm szépen az információkat. Igen, tisztelt kollégák, megkezdjük az eszmecserét. Mm, tíz, több mint 14 képviselőkért szólt. Itt a listája, tehát itt lezárom a list. Két további név is felkerül még a listára. Ezzel le is zárom a listát, mert különben ma délelőtt nem tudjuk befejezni a munkánkat. Holmeyer asszony, Ernst asszony, Sargentini, Ferrara és Mayer a nevek, ők a koordinátorok. Coelho Mrs. Guillaume, Mrs. Gomez, Mrs. Vergia, Mrs. Lauristin, Mrs. Wimberg, Mr. Albrecht, Mr. Mello, Mr. Weidenholzer, Mr. Jurek, and uh, that's all. Now I... Jó, ennyi, ezzel lezárom a listát. Arra kérem önöket, valamennyiüket, hogy egy két perces időkeretet tartsanak be, mert különben nem tudjuk végighallgatni valamennyiüket, illetve a válaszokat nem tudjuk meghallgatni. Koordinátorok, Holmeyer asszony. Elnök asszony, mindjárt az elején megértését kérem, mert nem tudom betartani az időt, hiszen fontos, hogy néhány pontot felvessek. Először is együttérzésemet szeretném kifejezni a családoknak is, mert szerintem fontos az is, hogy egy szakbizottság keretek között a családokra is gondoljunk, és hálámat kifejezni a biztonsági hatóságoknak Franciaországban, hiszen rendkívül veszélyes, kemény munkát kellett elvégezniük az elmúlt napokban, ezért azt javaslom, hogy szakbizottságként eh, talán az elnök eh, Kaznöv miniszter úrnak eh, küldjön egy levelet, amelyben kifejezzük nagyra becsülésünket az elvégzett munka miatt. Szerintem fontos, hogy most megmutassuk, hogy közösen lépünk fel, ez egy jelzés kérésem van egyébként a tanács felé. Nagykövet úr, ugye pénteken lesz a rendkívüli ülés. Font, pozitívnak tartanám, hogyha az Európai Bizottság önökkel együtt már hétfőn adott esetben, vagy ha ez nem működik, akkor egy héttel később információt kaphatnánk itt a szakbizottságban arra nézve, hogy végül is koncentráltan tudjuk együttműködni, és Mm, potenciális intézkedéseket együtt beszéljünk végig, hiszen egy sor intézkedés szóba került, már régóta beszélünk bizonyos lépésekről, nem kapkodásról van itt szó, az intelligens határellenőrzés azért nem annyira új, már hosszabb ideje folyik erről a tanácskozás, és egy új, néhány új pontot is fel kell vennünk ide, ezt tudjuk, de ezt meg tudjuk beszélni. Szerintem ugyanez vonatkozik a PNR-re. Itt se kell kapkodnunk, négy éve tárgyalunk a PNR-ről, tehát azt gondolom, hogy ez sem annyira új, és itt is szeretnénk megtudni, hogy milyen gondolatokkal játszik a tanács és a tagállamok. Jó lenne, hogyha itt együtt tudnánk megnézni, hogy milyen tervek születnek ha Rindrajt úr szavaira gondolok, akkor szerintem az Európol személyzetét is meg kell néznünk, a súlyos bűncselekmények, vagy akár a terizmus vonatkozásában konkrét, hogy milyen emberekre van szükség, milyen státuszokra, és a szakbizottság nevében most a néppárt javaslatát szeretném hivatalosan elmondani, hogy évente egyszer egy saját kezdeményezésű jelentést készítsük az Európai Unió biztonsági helyzetéről. Ez legyen a jövőben mindig így, hogy rendszeresen halljunk erről, és megint csak egy konkrét javaslatot teszek, hiszen szakbizottságként mi magunk ugye itt egy negyed órás tárgyalás során kapunk ismereteket arra vonatkozóan, hogy mi történik a tagállamokban, hát azért ez nem sok, és Mera kolléga és Costello kolléga mások is javaslatot tettek, hogy a tagállamok hírszerző szolgálatai az Európollal együtt és más biztonsági hatásokkal együtt eljöjjenek ide, mondjuk akár a franciák is, és beszámoljanak. Hát most Németország is érintve volt az elmúlt héten Nagy-Britanniában, is vannak saját akciók, hát talán jó lenne szakbizottságként többet megtudni a konkrét helyzetről is, hiszen mi kicsit messze vagyunk a dolgoktól itt eh, Európában, Brüsszelben kevés az információnk, de fontos lenne véleményem szerint megfelelő üléseket tartani, időt szánni erre, hogy erről is vitázhassunk, és ne egy óra legyen ez, hanem célzottan nézzük meg a különböző területeket, hogy konkrét információink legyenek, hol vannak a biztonsági rések, milyen a veszélyeztetettség, milyen ismereteink vannak, mert szerintem a elhiszek önöknek, de azért mindhármójuknak, de azért ha többet tudnánk adott esetben jobb találati arányjal tudunk döntést hozni szakbizottságként is arra vonatkozóan, hogy mi szerepel a törvénytervezetekben. Még egy pontot felvetnék, ami nekem nagyon fontos és aggályos helyenként, és egy kicsit az ismeretek hiányoznak itt is. Szerintem, hogy a, a, például rejtjelzési rendszereket hogyan használnak a terroristák, hogy mondjuk a merényleteik során megvédjék magukat a rendőrségtől. Hát a, napi rendi pontokat meg kell fo fogalmaznom. Ma van lehetőségem, hogy elmondjam, miről van szó, másképp nem tehetem. El kell mondanom, amit fontosnak tartok és szeretném elmondani a PNR irányelv és az Europol irányelv is, illetőleg az adatvédelem kérdései olyanok, amelyeket gyorsan meg kell beszélnünk, a rendelet irányelv döntésében haladnunk kell, nem akadályozni akarjuk a munkát, hanem egy gyors vita folyamatban strukturáltan akarunk tovább haladni, hogy ezeket a kérdéseket gyorsan tudjuk kezelni. És a március őszintén szólva egy kicsit messze is van az én szememben. Ezért kérem az Európai Bizottságot a lehető leggyorsabban, de alaposan dolgozunk. Arról fogunk mindenkit tájékoztatni, hogy Lute úrnak el kell menni a koreperbe, éppen ezért most a koordinátorokat fogjuk először meghallgatni, és azután megkérjük őket, hogy válaszoljanak, Majd a többi kollégának a véleményét is meg fogjuk hallgatni. Akkor most következik Ernst asszony. Uh, nein, uh, für unsere Fraktion... A frakciónk nevében Vergyi asszony szólal majd fel, és aztán a további felszólalók listájára írattam fel magamat, kérem, hogy ezt így döntöttünk, ezt vegye figyelembe. Merci, Madame la, la Köszönöm szépen. Először is azzal kezdeném, hogy megköszönöm mindenkinek a szolidaritást, amit hallhattunk. Én szerintem még mindig ahogyan Holmeyer asszony is elmondta, arra kellene gondolnunk, hogy az áldozatok és a családjaik hogy vannak, és éppen ezért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak péntek éjszaka a tűzoltókra, rendőrökre, egészségügyi dolgozókra gondolok, akik embereket mentettek, és a jövőben is embereket fognak menteni. Fontos az, hogy a, hogy a kormány minél hamarabb választ adjon, mert itt főleg a fiatalokat érte támadás. Nagyon sok francia, de más európai, és nem is csak európai nemzetiséget érte ez a támadás, azért erre szeretnék emlékeztetni. Párizsban sújtottak le a terroristák, de majdnem ugyanakkor Beirutban is, és aztán ott volt ugye ez az orosz gép is Egyiptomban. Voltak már korábban is olyan terrorcselekmények, amelyek vakon pusztítottak. Emlékezzünk Párizsi terrortámadásokra, 80-as, 90-es évekre, gondoljunk Madridra és gondoljunk Londonra, ahol a tömegközlekedésben hajtottak végre robbantásokat, és tulajdonképpen teljesen vakon lövöldöztek. Az emberek félnek, ez teljesen érthető, azért is, mert mindenkinek joga van ahhoz, hogy biztonságban éljen, és tudjuk azt is, hogy nincsen olyan, hogy zéró kockázat. Úgyhogy igen, fel kell venni a harcot a terrorizmussal, meg kell nyugtatni az embereket, és meg kell védeni a lakosságot, de engem az is nagyon meglepett, hogy Franciaországban és Párizsban mennyire más most a közvélemény, mint a Charlie Hebdo után. Nagyon sokan azt mondják, hogy ugyanúgy akarunk élni, mint eddig, mert nem lehet pánik helyzetben, állandó félelemben élni, mert így tulajdonképpen csak a Daesh majmára hajtjuk a vizet. Molenbeekben is láthattuk azt, hogy egy jól működő demokráciában, egy jogállami keretek között működő társadalomban ez egy egészséges hozzáállás. És nem szabad azt sem elfelejteni, hogy ezt a bizottságot milyen alapelvek vezérlik, az alapjogok tiszteletben tartása hogyan néz ki a mi szemünkben. Nem szabad a sürgősségi állapotot összekeverni a hosszú távú intézkedésekkel, és azt se felejtsük el, hogy itt a legtöbb bűnöző francia állampolgár volt, és a koordinációt kell nemzetközi szinten és EU-n belül is javítani, hiszen péntekről szombatra viradó éjjel még meg is állították a francia-belga határon az egyik terroristát, anélkül, hogy őt be, le, bezárták volna. A Smart Borders eleinte egy olyan eszközként jelent meg, ami sikerrel kezelheti a határ, határon kialakult helyzeteket, aztán ugye ezt a menekültválságra is alkalmazták, és most a terrorista ellenes harcban akarják ezt felhasználni. Sajnos Párizsban is kiderült, hogy mekkora emberi erőfeszítésekre van szükség, szisztematikusan kell megközelíteni a kérdést, és nem szabad összekeverni a menekült helyzetet a terrorizmussal, hiszen a Daesh elől menekülnek a menekültek Európába. a, azok a népek, akik a szabadságukból adnak fel a biztonság javításáért, nem érdemlik meg egyiket sem, és azt hiszem, hogy ez az a mondat, ami a jövőben is vezérelv kell, vezérelvként kell, hogy megjelenjen, mert különben egyszerűen a DS játékának engedünk. Lauristen úr következik, aki a szocialisták nevében fog felszólalni. És azt is szeretném elmondani, hogy a koordinátorokat meg fogom, fel fogom szólítani, de hogyha túl hosszú felszólalások lesznek, akkor azt a kollégák idejéből veszik el. Köszönöm szépen. Az SND frakció nevében azt szeretném mondani, hogy a pénteki helyzet valóban megváltoztatta annak a munkának a kontextusát, amelyet végzünk két irányban változtatta meg. Egyrészt értjük azt, hogy minden európai intézmény biztonsággal való foglalatosságát meg kell erősíteni. Másrészt azt is meg kell értenünk, hogy nem csak egy sima terrortámadás roha egyáltalán lehet ilyenről beszélni, volt szó. Nem. Itt egy olyan szervezetem hajtja végre ezeket a támadásokat, amely egy államnak nyilvánította ki magát. Ez a legfontosabb ellenségünk, nem csak Franciaország ellensége, de Franciaország persze szimbolikus értékkel bír, hiszen az európai értékek megtestesülése ez az ország de voltak éppen az egész Európai Uniót érte támadás, az értékeinket érte a támadás. És ezek az értékek azok az értékek, amelyeket nekünk itt a szakbizottságban meg kell védenünk. Az egyenlőség, az emberi jogok, a szabadság értékei. Teljesen egyetértek Verzsia asszonyjal, arról, hogy hogyan reagáltak az emberek Franciaországban. Megértették, az egyszerű emberek is megértették, hogy az életstílusunk, az értékeink, a szabadságunk forog kockán. Az a védelem, az a biztonság, amelyet az emberi jogok védelméből érezhet mindenki. Ezért nagyon fontos, hogy az biztonság és az emberi jogok között megfelelő egyensúlyt találjunk a ISIS vagy a Daesh elleni harcban. Kiderült az is, hogy a leggyengébb pont a tagállamok között együttműködés. Franciaország szolidaritásra hívott minden tagállamot. Ez helyes, de milyen konkrét formát ölthet ez? Az Európoltól azt hallottuk például, hogy csak öt ország vette komolyan, hogy megossza az információjét. Az információ megosztás és a koncentrált és konszolidált horizontális fellépés a tagállamok között az egyik legfontosabb feladat, mely előttünk áll. Előadóként, az irányelv előadójaként hangsúlyozni szeretném, hogy az irányelv egy jogeszköz, amelyel megfelelő határozott szabályokat lehet elfogadni a tagállamokban, a rendészeti szervekben. Annak érdekében, hogy megosszák egymással az információkat és segítsék a tagállamok közötti és a tagállamok és az e- Európol közötti együttműködést. Új a kontextus, de a problémák eh, régiek és az értékeink sem változtak. Köszönöm szépen. Köszönöm, Sargentini asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy a Charlie Hebdo támadás utáni döntéseket, eh, határozatokat még mindig nem valósították meg. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket én is támogatok, ez ilyen módon az szomorúan látom, másokat persze nem támogatok, de egy valami történt. Az európai radikalizációs hálózat át jött létre az Európai Bizottságnak, a nyári szünetig volt szünete arról, hogy mely hál szervezetnél legyen ez a hálózat. A hálózat hónapokon keresztül nem kapott pénzt, már pedig a radikalizációs hálózat éppen ezt a munkát teszi, segíti azokat a munka, embereket, tanárokat, szociális munkásokat, rendőröket, börtönökben dolgozókat, hogy felismerjék, hogy valaki radikalizálódik-e vagy sem, és hogy megfogalmazzanak egy ellen-narratívát, amelynek segítségével segíthetünk a de radikalizációban. Ez a fő kihívás Európában, hiszen a párizsi támadások ismét megmutatták, ezek európai állampolgárok voltak. Európában nőttek fel, Európában jártak iskolába, és Európában radikalizálódtak. Éppen ezért a deradikalizációnak is itt kell megtörténnie. Márpedig, hogyha nem vagyunk képesek arra, hogy egész Európában a deradikalizáció munkáját útjára indítsuk, akkor nagyon aggasztó helyzet. Egyetértek az Európod igazgatójával, hogy a biztonsági szervek és a rendészeti szervek közötti információcsere alapvető fontosságú. A brüsszeli zsidó múzeum elleni támadás világosá tette, hogy a francia és a német biztonsági hatóságok ismerték ez elkövetőt, de senki nem szólt a belgiumi hatóságoknak. Most meg kiderült, hogy a belgák tudtak többet ezekről a molenbéki fickókról, de nem tájékoztatták őket a franciákat. Beszélhetünk itt a PNR-ről, meg a Big Data-ról, de voltak éppen arról kell beszélnünk, hogy a biztonsági szervek szívesen gyűjtenek be információt, de nem szívesen adják tovább az információt. Ha ezt a kérdést nem oldjuk meg, akkor nem jutunk sehova. Kérem tehát, hogy koncentráljunk a deradikalizációra, és ne az adatgyűjtésre, mert a további adatgyűjtés biztos, hogy nem oldja meg ezt a helyzetet. Köszönöm, Sargentini asszony a liberálisok nevében a asszony, köszönöm szépen állnak asszony. Mi, spanyolok, talán más országgal összevetve jobban emlékszünk még a bombéi támadásra is, hiszen egy fontos politikusunk ott volt, és túléltem a támadást Mumbaiban valamint a terror eszkalációjáról is minden spanyolnak van tapasztalata, szóval mélyen érzünk az áldozatokkal, teljes szolidaritásunkkal érzünk egyet, és persze támogatjuk, hogy minden eszközzel fellépjünk a jelenség ellen. De ne felejtjük el, hogy az Európolnak Az Európol munkája jelentősen függ a tagállamok kormányának együttműködésétől, és maguknak a tagállamoknak is szorosabban kell együttműködni, mint idáig. Ráadásul a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. A rendészeti munkával nem lehet a fanatikussá válás hullámát megakadályozni. Minden demokratikus és arányos intézkedést meg kell tennie a rendészeti szerveknek, de a megelőzés nélkül soha nem vetünk véget ennek a jelenségnek. Mindkettőre szükség van. Rendészeti válaszra és a prevencióra. A liberálisok frakcióm mindenképpen támogatják az ilyen irányú fellépést. Világosan el szerettem ezt volna mondani, hiszen egy olyan fenyegetéssel állunk szemben, amely ményájunkat érint, és európai válaszokra van szükség. Köszönöm szépen, Ferrara asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is először is a frakcióm nevében együttérzésemről szeretném biztosítani a párizsi áldozatokat. A tanács elnöksége nevében hallottunk az holnapi biüt ülésről. Felmerül ám bennem egy kérdés. Milyen miért nem terjesztenek elő egy lőfegyver eladási embargó javaslatot a tagállamok? Említették, hogy a lőfegyvereket szabályozó irányelvet áttekintik, amely a lőfegyvere tulajdonlás szabályozza, de miért ne tiltsuk be a lőfegyverek eladását? Voltak éppen hát ez az elsődleges forrása a, ezeknek az eseményeknek. Miért nem a gyökerénél próbáljuk megoldani ezt a problémát? Általában mindig csak a felszínen kezelgetjük a kérdéseket, de miért nem megyünk a dolog gyökeréig? Azt kérjük tehát, hogy tiltsuk be a lőfegyverek eladását minden egyes tagállamban. Ami pedig az információcsere kérdését illeti, kiderült mára, hogy ez nem volt nagyon sikeres, vagy legalábbis nem volt hatékony az információcserem meghatározták a közös kockázati indikátorokat, de nem világos, hogy milyen lépések erednek mindebből. Nem akarnék itt fölöslegesen vitázni, de felteszem a kérdést, hogy miért nem működött az információcsere rendszere. Ez egy olyan kérdés, amely rávilágít arra, hogy nem eléggé működnek együtt az egyes tagállamok, kétkednek, nem bíznak a másikban, nem adják át a rendelkezésükről álló információt, vagy pedig arról van szó, hogy maga a rendszer, ahogy létrehozták, nem működik kellőképpen. Azaz tehát, hogy csak a gyakorlaton kell változtatni, vagy magát, az egész rendszert át kell alakítani, annak érdekében, hogy a egyes tagállamok és szolgálatok rendelkezésére álló információ eljusson mindenkihez. Végezetül pedig a határellenőrzés megerősítését persze lehet a Smart Border csomag keretén belül csinálni, fel kell lépni ugyanis az csempészek ellen, akkor, amikor európai szintű határőrizetről beszélünk, és a határőrizet ellenő megerősítéséről beszélünk, akkor veszélyeztetjük persze a Schengeni megállapodást. És ez felvet még egy kérdést, amelyre hosszú idejes szó van, a legális bevándorlás, a legális mobilitás kérdéséről. Biztosítani kell, hogy biztonságos és legális módon eljuthassanak a rászorultak Európában, ha rászorultak Európába, ha pedig nem, akkor az embercsempészek malmára hajtjuk a vizet. Ilyen módon itt is világos kapcsolat van az embercsempészet tevékenysége és a terrorizmus között mind a két jelenség ellen felléphetünk, hogyha a legális bevándorlás csatornáit kiépítjük. Kérdezem, hogy látja a bizottság ezt a kérdést? És Timmermans um, biztos Strasbourgban felszólalása során arról beszélt, hogy jobban meg kell nyitnunk Európát a rászorulók irányába. Kérdezem, hogy a bizottság előkészítette valamilyen konkrét dokumentumot, joga, jogalkotói dokumentumot a legális bevándorlás kérdéséről, hiszen a Dublini megállapodást mindenképpen módosítani kell, um, hiszen az áthelyezés uh, mechanizmusa nehézkesen működik. Köszönöm. Köszönöm szépen, Májer asszony. Ja, dank u voorzitter. Ik wil beginnen met betuigen van mijn mede... Köszönöm szépen. Én is kifej... szeretném kifejezni együttérzésemet a franciaországi áldozatok családjával. Igen, mérges vagyok azért, hogy ártatlan embereket ölnek meg az iszlám terroristák. Ez oda vezet, hogy Európának valamit tennie kell. Az ISIS nem az iszlám maga itt vannak az emberek nálunk, akik ezt elkövették, itt nőttek fel, csak nem találtak, nem volt munkájuk, igazából semmi közük a menekültekhez sem, akik Európába érkeztek. Nyitva vannak a határaink, hajórakományi ember érkezik állandóan, és a terroristák szabadon mozognak a Schengeni övezeten belül. Ezzel mit kívánnak tenni? hány ártatlan áldozatra van még szükség, hogy lépjünk valamit. Az európai országok biztonságáról, a polgáraink biztonságáról van szó. Ezért aztán szükség van megfelelő intézkedésekre, ami engem illet, le kell zárni a, a nemzeti határokat és deiszlamizálni kell. Először Brown nagykövet úrnak, utána Ruta úrnak, és Wainwright urat kérem meg, hogy a végéig maradjon, és ő a végén tud majd válaszolni. Nagykövet úr, köszönöm szépen. végig megyek a kérdéseket, veszem ahogyban a sorrendben, ahogyan feltették őket. Természetesen folyamatosan tájékoztatjuk önöket. Én fogok eljönni a ülésre, hogy betájékoztassak a miniszterek üléséről. És egyébként az ebédre meghívtuk pénteken az elnököt, az önök szakbizottságának elnökét ami a PNR-t illeti, mm, eh, eh, gyorsan, nem kapkodva, de gyorsan, sürgető a dölög. Igenis meg kell állapodnunk a PNR ügyében, és azt eh, meg kell állapodni más ügyekben is, amelyek ezzel összefüggenek. Egy egész csomagról van valójában szó, a parlament is szokta így mondani, és ezt hallottuk a hozzászólásból is. Igenis el kell követni mindent, hogy az egész csomag megszülessen. Ez persze nem csak az elnökség ambíciója, az ambícionálja ezt az elnökség is, de a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos az, hogy igenis legyen valami, amit be tudok mutatni a közvéleménynek, mert ez nyugtatólag hat, ezzel kívánjuk őket megnyugtatni. Európa igenis lép, Európa aktív. Mm. És sokakkal találkozunk operatív oldalon is, a kózit se felejtsük el, ők is üléseznek, és valószínűleg titkos, de el kell, hogy mondjam, Brüsszelben is voltak ülések olyan személyek részéről, akik felelősek biztonsági szakemberek is összejöttek, hogy most nem mondhatjuk el, kiről van szó, de vannak kapcsolatok, igenis élénk kapcsolatokról beszélünk a biztonsági szakemberek körében. Igenis, amit ha, a, igazuk van abban, amit elmondtak, de a jogállamiságot meg kell védeni, és a, ezt támadják a terroristák. Igen, brutálisan és inhumán módon, tett, embertelen módon tették ezt, tehát mi nyilván arányosan kell, hogy reagáljunk. És Lorestin asszonyra reagálva szükséges, hogy egyensúly legyen az értékeink, a szabadság és a biztonság között. Ebben egyetértünk, egyébként többen is említették a hozzászólók közül, ragaszkodunk ezekhez az értékekhez, az egyensúly, az igyekszünk ezt az egyensúlyt megvédeni, és Természetesen igazat adunk önöknek. Sargentini asszonyra reagálva szeretném elmondani, a deradikalizáció, már a szó is nagyon nehéz, és nyilván ebben egyet tudunk érteni. A miniszterek külésén pénteken ez szóba is kerül, és Szeretnénk, hogy a miniszterek a vitában vegyenek részt. Mm, a, azt tudom mondani, igenis, hogy osztom az önök véleményét. Ez inkább politikai jellegű hozzászólás volt, de a tartalmilag egyetértek ezzel. Ferrara asszony a fegyverekről beszéltem az információ cseréről beszélt, és valóban, hogy a, a, a legjobb rendszer az információ cserében és elvezethet oda, hogy mégsem működik, tehát hogyha 5000 emberről beszélünk, akiket, akikről információt kéne cserélni, rengeteg információt cseréltük már, és eh, hát rengeteg merényletet megakadályoztunk, erről tájékoztatni szeretném azért önöket, de hát abban igazuk van, többet kell tenni. És az egyik legfontosabb eh, cél a miniszterek ülésén pénteken nem csak az információcseréről, az információcseréről ott külön nem beszélünk, mert ez nem a megfelelő szint, Viszont igen, hogyan tudjuk erősíteni, hogyan tudjuk kötelezni tulajdonképpen a tagállami szervezeteket, a szolgálatokat, hogyan tudjuk kötelezni, hogy tényleg információcsere is legyen. Ami pedig az legális-illegális migrációt illeti, nem felejtettük el, hogy ez van, éppen most állapodtunk meg. A a legális migráció az fontos dolog, dolgozunk rajta, eredményre jutottunk, és továbbra is folytatni fogjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, a határellenőrzésről pedig Matthias fog beszélni. Rúte úr, parancsoljon, mondja az elnök. Köszönöm szépen, nagyon rövid leszek nem fogom megismételni a válaszokat, amiket nagykövet úr már említett. Én igenis úgy gondolom, ahogyan a parlament gondolja, hasonlóan látjuk ezt a tanács, bizottság, parlament együttműködését. Holmeyer asszony Anopoulos biztos úr, igen, már megkapta a tájékoztatást, ha el, ha el tud jönni, akkor nyilvánvalóan, és ha nem tud jönni, akkor eljön, de ha nem tud, akkor én is elérhető vagyok. Aztán nézzük, igen, már elmondtam a, az Európol személyzetével kapcsolatos véleményüket, igen, hát még ön külön említette, a rejtjelzési rendszert. Erről is beszélünk. Internetes fórumon beszélünk, itt a titkosításról, a rejtjelzésről igenis van lehetőségük. Nyilvánvalóan egyensúlyt kell teremteni a szólásszabadság és az információhoz való hozzáférés között a következő pontban. Elnézést, Verzsa asszonyra válaszolva egyetértek önnel. Azt gondolom, hogy az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy a bizottság részéről mi nem pánikszerűen reagáltunk, igenis megfelelő mértékű arányos reakciót igyekeztünk mutatni, és nagyon ügyeltünk arra, hogy a javaslatokról már régebben beszélünk, tehát nem pánikszerűen reagálunk, ez egy inkább visszafogott, racionális, arányos reakció. Bár egyetértek abban, hogy egy másfajta kontextusban vagyunk most. Nyilvánvalóan megváltozott most a kontextus az elmúlt napokban, és a következő hetekben meglátjuk, hogy mi történik például a francia kormány, a 42.7-es cikk igénybevételéről is beszélt, majd meglátjuk a továbbiakat, és Sargentini asszonyra reagálva azt kell, hogy mondja, meg kell néznem, hogy mi történt, nagyon örülök annak, hogy a kiválósági központ most a helyén van, és működik is, ami pedig a többi kollégát illeti, igen, tisztelt képviselőket illeti, Brown nagykövet úr tulajdonképpen már válaszolt a kérdésekre. Egy dolgot szeretnék összességében aláhúzni pillanatnyilag. A migrációs válság kontextusában keretében dolgozunk, a működő Schengeni rendszer keretében dolgozunk, de nagyon óvatosnak kell lennünk abban, hogy, a, hogy Schengent ne kérdőjelezzük meg. És az egyik legsúlyosabb vita, amely folyt az elmúlt napokban, hetekben, és hát talán mindenek előtt holnap kerül ez majd szóba a belügyminiszterek körében, hogy meglássuk, hogyan tudjuk biztosítani, hogy egy Schengen megmaradjon, és az európai polgárok egy működő rendszerként tekintsenek rá. Ezért viszont bizonyos módosításokra lesz szükség. Az egyik ilyen javaslat, hogy az európai határrizet, határrendészeti szervezet decemberben létrejöjjön. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Megértjük, hogy most menniük kell. Folytassuk a vitát, és kérem, hogy Rainwright úr maradjon, és igyekezzen válaszolni a kérdésekre. Köszönöm, Rute úr. Kedves kollégák, nagyon hosszú lista áll itt a rendelkezésünkre, úgyhogy kicsit át kell szervezzük a mai találkozunkat, mert mostanra már ennek a napi pontnak a végén kellene tartanunk. Éppen ezért azt kérem, hogy mindenki egy, maximum két percben foglalja össze a mondani valóját. Nagyon szigorú leszek, sokkal szigorúbb, mint a koordinátorokkal. Egyszerűen vissza fogom venni a szót, amennyiben valaki túl megy a kijelölt időn túl. Coelho úr. Köszönöm szépen, értem a helyzetet, de nagyon sajnálom, hogy nem tudunk a bizottsága és a tanácssal direkt módon eszmét cserélni. Szeretném megköszönni az Európol igazgatóját, hogy eljött. Valóban nagy tragédiáról van szó, az értékeinket érte támadás, és nagyon aggaszt engem az, hogy mások is ki akarják használni azt, ami történt, és az értékeink ellen akarnak támadni. Két gondolatom van ezzel kapcsolatban. Először is az, hogy rossz a terrorista cselekmények összekötése a menekült hullámmal, csak a demagógok akarják ezt a kettőt összemosni, és a másik pedig Schengen kérdése. És, az európai, és a teljes európai projekt sikere. A Schengeni kérdéssel kapcsolatban, a belső határokkal kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy a tagállamok bármikor bevezethetik, amennyiben ez szükséges, a belső határok védelmét. De ez biztos, hogy nem fog megoldást kínálni, mert ez csak rövid távú megoldás lehet. Másodszorban pedig arra is szükség van, hogy az információ csere az Európol, a nemzeti hatóságok és a hírszerzés között valóban megvalósuljon. Több Európára van szükség, legalábbis ha megértjük ezeknek a mostani eseményeknek az üzenetét. Együtt biztos, hogy erősebbek vagyunk. Ami pedig a külső határokat illeti, nos hát azt is tudjuk, hogy a szabad mozgást csak akkor tudjuk élvezni, hogyha a külső határokat jól védjük. Vannak olyan tagállamok, amelyek azt gondolják, hogy a külföldi harcosok is itt vannak köreinkben, tehát ezért szükséges az, hogy megfelelő határellenőrzéseket vezessünk be, és végül pedig az új Schengen információs rendszer megvalósítására van szükség, ugyanis világos az, hogy külső határainkon problémák vannak, ezt pedig meg kell oldani. És végül nem engedhetjük meg azt, hogy a Schengen Schengent elfelejtsük a párizsi események másnapján. Szükség van a belső szabad mozgásra, de azt biztonságos körülmények mellett kell megtenni. Köszönöm, López Aguilar úr következik. Én is köszönöm, és én is szeretném megköszönni Wainwright úrnak, hogy eljött Hát ez a különbség a bizottság és a tanács képviselőihez képest. Nos, hát az Európol van embrionálisan megvan-e már az Európai Hírszerzési Központ. A Lisszaboni szerződésben jó néhány olyan fejezet szerepel, amelyekben a biztonságpolitikáról van szó, a közös biztonságról, és arról, hogy a külső határokat hogyan tudjuk kezelni. Mintha egy kicsit elkéstünk volna ebben a kérdésben. És vajon egy közös európai szintű hírszerzési egység kiépítésére mennyi esély van? Én azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondol erről Wainwright úr, arról, hogy a sit Cent, tehát a Situation Center megvalósítható-e. Vannak-e olyan analisták, akár bilaterális szinten, tagállami szinten tudunk-e küldeni olyan személyeket, akik egyfajta európai FBI kiépítésén munkálkodhatnak? Hát erre ugye egy nagyon jó példa az, hogy a francia rendőrség nem tudta lefogni azokat a személyeket, akiket a, akikről a belga rendőrség viszont már tudott, tehát ebből az a következménye mindennek, hogy azért könnyű volt elbújniuk például Brüsszelben ezeknek a terroristáknak. Ez az, ami engem érdekel. Természetesen azt is tudom, és értem, és megvannak a mögöttes intézkedések mostanában ugye a szolidaritás volt a legfontosabb, az, hogy a szimpátiánkat, a részvétünket kinyilvánítsuk, de mégis politikai értelemben is gondolkodni kell ebben a kaotikus helyzetben, mik a politikai következtetések, amelyeket le kell vonnunk. Ki az, ugye vannak olyanok, akik inkább európai szinten gondolkodnának, mások pedig vissza akarnak térni a nemzeti politikákhoz. De mindez kikristályosodhat a hírszerzési problémákban is, amelyel az Europol is foglalkozik. Köszönöm szépen! 11 hónappal Sárli után végre tenni kellene valamit, nem csak szavakra van szükség, hanem európai szintű válaszadásra, hiszen a Daesh az egész világon tevékenykedik, akár Afrikában, Európában vagy a közel nézzük a helyzetet. Nézzük meg, hogy mik a mögöttes indokok, és erre egyébként a luxemburgi elnökség is utalt. A finanszírozás, tehát a terrorizmus finanszírozásának kérdéseivel kell kezdenünk. A Daesh az iraki és szíriai olajkutakat használja ki. Nem tudjuk, hogy pontosan milyen államok vesztek részt ebben az illegális olajcsempészetben. Most nem fogom fogok újra mutogatni ezekre az államokra, de azért azt hiszem mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Ha fel akarjuk venni a harcot a daesh akkor az első feladatunk az a pénzügyi források elvágása kell, hogy legyen. Pénzügyi támogatások, amelyek az európai harcosok, tehát nem is nemzetközi, inkább itt európai harcosokról beszélnék, elengedhetetlen ahhoz, hogy Európából Szíriába utazgassanak. A Liberáció ma reggel azt írja, hogy vannak olyan nyitott repülőtérek, repülőterek Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon, Észtországban, amelyek nagyon nyitottak, és amelyeken keresztül könnyen tudnak, tudják furikázni ezeket a terroristákat. Nos, hát itt a trialóguson keresztül is el kell kötelezni magunkat az Európai Tanács, a Bizottság és a Parlament részéről is az információcsere mellett. Ez az utolsó pont, és nagyon örültem annak, hogy azt hallhattam, hogy lesz egy európai terrorista elhárító központ, Rainwright úr, köszönjük, ez nagyon megnyugtató ezt hallani, de megint csak jó lenne, hogyha konkrét tettek követnék a szép szavakat. A francia terrorelhárító központ vezetője azt mondja, hogy nagyon fontos az, hogy jó információcsere alapozza mindezt meg. Köszönöm, Guillaume asszony. Nagyon sok minden elhangzott, úgyhogy összefoglalom röviden a gondolataimat. Én is szeretném kifejezni részvétemet, és emellett utalnék arra is, hogy Franciaországot érintette most konkrétan a terrortámadás, de az is igaz, hogy bárhol lehetett volna ez. Tehát itt a szolidaritás különböző frontokon kell, hogy megvalósuljon. Például a diplomácia területén hogyan akarjuk átformálni európai öm, kapcsolatainkat öm, azokkal az országokkal, amelyek a közel-keleten vannak, és aztán ami a lőfegyvereket illeti, ugye itt van egy katonai szolidaritás és egy pénzügyi szolidaritás is. Nem csak arról van szó, hogy terrorelhárító személyeket kell felvennünk, hanem a megelőzésre is pénzt kell utalnunk. Második gondolat. A pénteki tanács ülésen szó lesz több kérdésről. És örülök annak, hogy ilyen formában fogalmazódnak meg ezek a kérdések, mert nagyon gyakran a hírszerzési információk kezelése nem megfelelő, például a lőfegyverek ellenőrzése, vagy a radikalizációval kapcsolatos információk. Jó lenne, hogyha konkrétan le tudnánk szűkíteni ezeket a kérdéseket. Fontosak ezek, de ugyanakkor kell egy panel, egy eszköztár, hiszen ott van a PNR adatok kérdése is. Tehát itt fontos a mandátum tiszteletben tartása és az egyensúly kérdése is. És az utolsó, az eszköztárunk, amelyre utaltam az előbb, de van itt másik két fontos kérdés is. Az egyik a megelőzés. Egyértelmű, hogy másfajta kapcsolatokat kell fenntartanunk ezekkel az országokkal, a fejlesztési céljaink is összhangba kell, hogy álljanak a politikánkkal, és végül vannak olyan fiatalok, európai fiatalok, akik más európai fiatalokat gyilkoltak le. Tehát ezek azért belpolitikai kérdésé is leszűkíthetik, és ami pedig a menekültek befogadását illeti, nem lehet ezeket a menekülteket összemosni a terroristákkal, mert ők pont onnan és a Daesh elől menekülnek el. Mrs. Gomez. Well, I would like as well to, to, to state that. Gomes asszony, én is ki szeretném hangsúlyozni, hogy minnyájunkat ért a támadást. Tudtuk, hogy várható a támadás, hogy Rénrájt úr mondta, és tudjuk, hogy nem ez az utolsó támadás. Éppen ezért felháborító, hogy a tagállamok nem tették meg, amit meg kellett volna tenniük. Először is a nevetséges gazdasági politikákat kell megszüntetni, amelyek a szociális margóra szorítást szolgálják, és a második generációs migráns nemzedéket nehéz helyzetbe hozza. Ezek nem külföldiek, ezek európai állampolgárok. Egy kérdésem van Rénrájt úrhoz a radikalizáció megol, megelőzését hogyan próbálják szolgálni, mondjuk a büntetés végrehajtási intézetekben. Mert arról hallottunk, hogy a megelőző hálózatot nem látták el pénzzel. Aztán a smart border, vagy intelligens határcsomag. Tényleg intelligens, tényleg smart? ez a csomag nem nyitja meg a, a, a rászorulók számára a legális bevándorlási lehetőséget, Ettől tényleg intelligens? Intelligens ez a csomag. Hiszen megkérdőjelezi, hogy a Schengeni rendszer fenntartható-e? Portugáliában például egy millió állampolgár ment Franciaországba és Németországba. Ez most illegális lenne, hogyha nem működne a Schengeni rendszer? Aztán a PNR-ről. A PNR egy eszköz, erről beszélünk a jelentésünkben is, amelyet jövő héten reméljük elfogadunk a radikalizáció megelőzéséről. Itt van szó PNR-ről, de ez egy eszköz is, nem arról van szó, hogy ezt meglengessük az állampolgárok számára, mondva, hogy valamit teszünk. Nem, hatékony eszközökre van szükség, és a hatékony eszköznek teljesen kompatibilisnek kell lennie az adatvédelmi szabályainkkal a tanácsnak és a bizottságnak, nem a parlamentnek kell most előrukkolni egy jogszabályán, mi már elmondtuk a véleményünket. Fegyverek, kézi fegyverek. A tagállamok a fegyverexportról szóló közös álláspontot nem érvényesítik, pedig a parlament itt is megnyilatkozott. És vannak olyan országok, amelyek még a párizsi támadás után is hirdettek meg fegyverakciót. Rúte úr említette, hogy tovább menjek, hogy a pénzt arra kell fordítani, főleg emberi kapacitás teremtésre és készpessége képítésére, a rendészeti és a hírszerző szervezetek területén. Tehát most voltak éppen mit, mit látunk a tagállamokban? a pénzt újabb fegyverekre fordítják, ahelyett, hogy ez Europol központot támogatnák, aztán az internetfórumokról még. Valóban támogatjuk az itt tervezett lépéseket, itt sem a parlament akadályozza meg a munkát, sőt, már jogszabály tervezeteinkben meg is szólaltunk erről. Köszönöm, Wimberg asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szörnyű, fájdalmas támogatá, támadások tanúi vagyunk, már szavaim sincsenek, hogy kifejezzem, mennyire szörnyű események tanúi voltunk. Vannak olyan országok Európában, ahol az iszlamizmus a mindennapi élet részévé vált és félelmet kelt az állampolgárok körében. Nagyon nehéz megállapítani, hogy hogyan hat ez ki a szólásszabadságra, vagy pedig a szabad mozgás alapszabadságára. Úgy tűnik, hogy ezek már most sem működnek igazából. Gondoljunk csak mondjuk a Frontexre. A Frontex az volna a feladata, hogy a külső határokat védje. De a finanszírozás 98%-ával a felkeresés és a mentés intézkedéseit finanszírozzák. Nem tesz semmit, sem a fegyverek, sem a terroristák beszivárgása, sem a kábítószer csempészet vagy embercsempészet ellen. Ezt a helyzetet meg kell változtatni. Mára pedig igazi fenyegetést jelent ez a helyzet az állampolgárokra nézvést. Nekünk kell fenyegetnünk a terroristákat, nem engedhetjük meg, hogy ők feleljenek, fenyegessenek eh, bennünket. Egyes svéd településeken például azon gondolkoznak, hogy ezeknek az embereknek eh, belépést biztosítsanak a munkaerőpiacra. Ezt akarják biztosítani, hogy dolgozhassanak ezek a beszivárgó emberek, akik voltak éppen a szabad mozgás alapszabadságával éltek vissza, és ellenünk akarnak küzdeni nem akarnak sohasem hazatérni, itt akarnak maradni, és térdre akarják kényszeríteni az országainkat. Márpedig én biztonságban szeretném érezni magam az országomban, előzzük tehát meg a radikalizációt. Köszönöm. Köszönöm, Albrecht képviselő. Uh, Köszönöm szépen. Először is el szeretném mondani, hogy szörnyű támadások voltak, ezek ismét szörnyű támadás érte um, Európát, és valóban legyünk együttérzőek, de biztosítsunk több uh, biztonságot, de ne feledkezzünk meg a szabadságjogokról, melyeket szintén támadásért, épp úgy, mint az életmódunkat is támadás érte nem hiszem, hogy abban a pillanatban, amikor még az áldozatokat sem temették el, eljött az ideje annak, hogy olyan intézkedéseket eh, hívjunk életbe, amelyekről bebizonyosodott, hogy e támadásokat sem lehetett velük kiküszöbölni. Óvatosabb, óvatosságra intem, intem magunkat. Eh, Rúte úr észrevételeit pedig eh, nagyon nem megfelelőnek tartom. A soha nem lehet a titkosított kommunikációval kapcsolatos véleményünk kiegyensúlyozott. Vagy támogatom ezt, vagy nem. És az a kérdés, hogy például veszélyeztetjük-e mondjuk a postai titok intézményét azért, mert terrortámadások voltak. Hát én azt gondolom, hogy nem, nem szabad ezt felszámadni, és éppen úgy gondolom, hogy a titkos kommunikáció az emberi jogok egyike. Nem szabad ezt felszámolnunk. Az azonban kérdés, hogyan lehet jobban és több biztonságot teremteni. Hosszú ideje tudjuk már, hogy a terroristák próbálják megkerülni a lehallgatásokat, más eszközökkel kommunikálnak, és világossá világos volt az elejétől kezdve az, hogy mindig rendelkezésre állnak majd információk a terrorista cselekmények tervezéséről, és ezekkel az információkkal bizony foglalkozni kell. Kicsit csalódott vagyok, hogy Rúte úr egyetlen szóval sem említette azt, hogy a közös nyomozó csapatok közös vizsgálatokat végeztek az Eurojust és az Europol hatája alatt. Szeptember 11 után ezt tettük, ilyen közös nyomozó csoportok álltak fel, ezekre ma is szükség volna. Nem értem, miért nem említette ezt Rúte úr erre a területre kellene a pénzt átcsoportosítani, és azért, mert itt nem volt pénz, és nem volt emberi erőforrás, ezért nem se került az együttműködést az EU tagállamok és az EU tagállamok rendészeti és igazságügyi hatóságai közötti együttműködés megteremteni. Éppen ezért tehát ezen a területen kell változtatni. Köszönöm, Álló úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Láthatjuk azt is, hogy a bizottság és a tanács mennyire tiszteli a mi szakbizottságunkat, hiszen itt sem maradnak. Nos, hát én is szerettem volna a szolidaritásról tanúbizonyságot tenni francia barátaink és Európa irányába, hiszen nem csak franciák vesztették életüket, portugálok és a világ mindenféle más népei közül érte ez a terrortámadás az embereket. Itt nem lehet romantikusan gondolkodni, nem elég azt mondani, hogy a terrorizmussal szemben majd az értékeink a legfontosabbak, és hogy nem fogunk félni. Nem, ezen felül valamit tenni kell, eliminálni kell a terroristákat. Azért, hogy meg tudjuk őrizni az életstílusunkat nagyon jól értem azt is, hogy a terroristák nem bevándorlók, és nem menekültek. Sokan elmondták, a terroristák európai állampolgárok. De ettől függetlenül a menekült válságot kihasználják a terroristák az Európába való kibe járkálásukhoz. És van itt egy fontos kérdés is, amit fel kell vetni. A menekült válságon belül, vagy a menekült hullámon belül lehetnek trójai falovak is, ezért bennem a következő kérdés merül fel. A szociális médiában megjelent az iszlám államnak egy nyilatkozata, amely szerint 4000 harcos él már most Európában a menekült hullámok következtében. Egy orosz politikai elemzőintézet, ugye Oroszországot is érinti a terrorizmus, hiszen egy teljes gépet térítettek el, robbantottak fel, tehát nagyon sok orosz is meghalt ebben a támadásban, tehát az orosz intézet igazgatója azt mondja, hogy ez igenis, és ez hiteles információ lehet. Elképzelhető, hogy van itt 4000 harcos az iszlám állam részéről, és ezért ezt komolyan vesszük-e, vagy sem? Ez a kérdésem. A menekült hullámot kihasználta-e az iszlám állam, hogy belépjen területünkre? Schön. Ich glaube, dass wir alle damit übereinstimmen. Úgy gondolom, hogy egyetértünk azzal, hogy ezek a tragikus események egy határvonalat jelentenek, nem lehet ezen csak úgy átlépni. Attól tartok, még gyakrabban fogunk ilyen dolgokkal találkozni. Ez megköveteli a fellépésünket, következetességet, okosságot, szisztematikusságot, az alapértékeinket meg kell őrizni, koherensen kell cselekednünk és hatékonyan. Azt is gondolom, hogy tényleg van értelme annak, hogy ezt a vitát lefolytassuk még egyszer, még intenzívebben, több időben a többi intézmény bevonásával és gyakran hát a kapkodás jele is ilyen helyzetekben megjelennek, ez érthető, de a kapkodás olyan cselekvésekhez vezet, amiket később nem olyan könnyű korrigálni. Attól tartok, vagy attól óvok, hogy ezt megtegyük. Ezért gyorsan kell lépnünk, de megfontoltan. Ezért egy dolog, ami ma úgy feltűnt, és most beszélünk róla sokat, az intelligens határok vitája, ahol egyszer csak az kerül szóba, hogy az EU polgárokat ellenőrizzük, hogy ezt ki terjesszik az EU polgáraira. Ezek nagyon mélyreható változások ebben a hektikus időben. Szerintem szálljunk rá időt, hogy ezt egyértelműen megbeszéljük. Az előadó, akivel röviden kommunikáltam, igenis bizonytalanná vált a módosítások kapcsán, mm, vagyis szerintem nyugodtan, következetesen, szerűen közelítsünk a témához. Köszönöm, Jurev úr. Köszönöm szépen. A pénteki merénylet után úgy éreztem, mintha a saját hazámat támadták volna meg. Mi, akik itt az Európai Parlamentben dolgozunk, nekünk kötelességünk, hogy lássuk, milyen szélesebb körű jelentősége van ennek az eseménynek. Hiányzik a fordítás? Jó, akkor még egyszer. A pénteki támadás után az volt az érzésem, hogy mindez nálunk, mintha ez nálunk történt volna. De úgy vélem, hogy ez az esemény csak a kezdete egy sorozatnak. Ez nem egy egyszeri tragédia, az iszlám állam nem csak közel-keleten tevékenykedik, hanem nálunk is, és számíthatunk arra, hogy további támadások lesznek. A merényletek sorozata azt mutatja, hogy egy olyan szervezettel szembesülünk, amely elkötelezett abban, hogy megrázza Európát. Voltak olyan kérdések, amelyek azt nézték, hogy hány IS harcos jön Európába. Én másképp teszem fel a kérdést, mit tudunk a társadalmi bázisáról ezeknek a cselekményeknek? Az iszlám állam milyen támogatásban részesül? Hány imahelyen támogatják őket? Vagy hol nem hajlandók velük együttműködni. Ki az, aki mögéjük áll? Ki az, aki a propaganda részese? A társadalmi befolyása mekkora valójában ezeknek a csoportosulásoknak, hiszen van, aki csendben támogatja őket, vagy legalábbis találkoznak emberekkel, akik többé-kevésbé helyeslik azt, ami történik. Áprilisban az Európai Tanács úgy döntött, hogy az illegális migrációval szembeszállunk, az emberkereskedelemmel szembeszállunk, már a kikötőkben. Az úgynevezett Sofia művelet, amely még az első szakaszában tart, már megkezdődött, de azért szerintem ennél többre van szükség. Aztán egy következő kérdés. Hányan érkeznek az európai partokra menekültek? Mi a helyzet az utolsó negyed évben? Köszönöm, Jörök úr, Ernst asszony. Köszönöm szépen. Nos, nem kiegészíteni akarom azt, amit már a kollégám Berzsia asszony elmondott, én kérdéseket teszek föl. Az első kérdés. Személyesen nagyon örülnék annak, hogyha holnap nem csak a belügyminiszterek találkozának, hanem a pénzügyminiszterek is, és arról beszélnének, hogy a pénzmozgásokat, a számlákat hogyan tudjuk lezárni, vagy betiltani a terrorista finanszírozást. Ennek örülnék. Örülnék annak is, hogyha a kormányfők találkoznának és végig gondolnák, hogy hogyan lehet megakadályozni a fegyverkereskedelmet ilyen válságövezetekbe. Ez azonban mégiscsak megtörténik. Emlékeztetni szeretnék, hogy Irakban az ISIS amerikai fegyverekkel lett nagy nőtt nagyjá, mert az iraki hadsereg, amiket az amerikaiaktól kapott, azokat a fegyvereket eh, valahogy át, átadta nekik, vagy eljutott az ISIS-hez, és eh, ezért lehetett ennyire fontos a terrorizmus, amit most sajnálnunk kell. Ez az első pont. A második pont Rainwright úrhoz fordulok. PNR rendszer van Franciaországban, mi, ez a hely, mi, mi a helyzet ezzel? 100 millió utast ténylegesen regisztrált a rendszer elmúlt évben. Miről beszélünk? Még több PNR kell, vagy még több PNR rendszer kell, vagy ön hogyan látja ezt? Ki kell ezt még jobban terjeszteni? Aztán harmadik pont, a Frontexben vita folyik, ön is említette, Brown nagykövet úr is azt mondta, hogy a Frontex most az Europollal együtt fellép a fegyverkereskedelem ellen. Hát kíváncsian várom, most akkor kibővítsük a Frontex mandátumát ebbe az irányba, így gondolják? Vagy előtte, most az Európolhoz fordulok, a fegyverkereskedelmet nem követték nyomon, vagy semmit se csináltak korábban, vagy mit akarnak másképp csinálni, mint eddig? Az utolsó pedig nem lenne észszerű, hogy az életünkből egy-két percet arra szálljunk, hogy végig gondoljuk, hogy Franciaországban és úgy általában Európában az országainkban a radikalizációt hogyan lehet megakadályozni, eltekintve attól, hogy csak sajnálkozunk, hogy ilyenre sor kerül. Köszönöm valamennyiüknek, kedves kollégák, köszönöm a megértésüket. Visszadom a szót Rindrájt úrnak. Az összes kérdést feltették önnek, és hálásak vagyunk, hogy ön maradt, és megpróbál válaszolni, amennyire csak tud. Tényleg hálásak vagyunk, köszönjük szépen, hogy eljött közénk, és vállalt ezt a feladatot. Köszönöm szépen, egy kicsit egyedül magamra maradtam a végén, vita végén, de egy néhány közös témát felvetnék. López Árkilar úr az európai hírszerzésről beszélt, hogy legyen egy ilyen, itt reálisan kell látnunk ezt, hogy mekkora a politikai elfogadátsága ennek a Lisszaboni szerződés, a nemzeti biztonsági érdekeket kizárólag az ő hatáskörükben hagyja, a tagállamok hatáskörükben hagyja és az incentnek nincsen műveleti hatásköre, jó munkát végez természetesen, de stratégiai információkkal foglalkozik, és nagyon értékes értékeléseket készít, de hírszerzésnek vagy műveleti ügynökségnek nem tekinthetjük. Az Európol természetesen sokkal inkább részt vesz az operatív munka támogatásában, de hát van egy kapacitásunk, nem mi vagyunk mi, európai FBI nincsen kényszerítő hatáskörünk, de az Európolnak a fő feladata, hogy támogatást nyújtson közös európai platformokon keresztül az információ cseréhez, és ez egy nagyon hasznos dolog, természetesen sokkal ha, hasznosabb ez még, ahogy amióta a szervezett bűnözéssel nemzetközi keretek között lépünk fel, tehát az Európol tényleg alapvetően fontos szerepet játszik, és hogyha van le szeretnénk a lehetőségeket megvizsgálni, mit látunk, hogyha ezt ki akarják bővíteni a csere miért nem jobb, természetesen az ügynökségek között ezt fel kell tenni, a hírszerző szolgálatok között a tagállamoknál vannak ezek természetesen, azért javult ez az információcsere, meglehetősen hatékony az hírszerző közösségen belül az információcsere. Az Europol csatornáin keresztül az együttműködés a rendőrségi szolgálatok között is sokkal jobb lett az utóbbi időben, amiről beszélek, ez az a híd, a hírszolgálatok és a rendőrségek között. Az Európolnak kompetenciája van arra, hogy mindkét területet támogassa, egyfajta híd szerepet játszunk, és így tudunk hatékonyabbak lenni az információ cserében mindenek előtt, amit már, amit már korábban mondtam, itt hol vannak átfedések, például a terrorizmus, a bűnözők világa, és hol van átfedés a hírszerző szolgálatok és a rendőrség tevékenysége között. Itt igyekszünk a legjobban segíteni, itt igyekszünk még jobb platformot kialakítani, biztonsági protokollokat készítünk, nyitottabban, nyíltabban működünk együtt a hírszerző szolgálatokkal, de azért a tagállamok dolga ez az ő hatáskörük, döntsék el, hogy mennyi információt hajlandok átadni az Európol csatornáin keresztül. Ami a külső határ, erről holnap is beszélnek egyébként, ami a külső határokat illeti, a migráció és a terrorizmus. Úgy gondolom egyébként, hogy a rendőrség szempontjából biztosítani kell, hogy legyen egy hatékony biztonsági ellenőrzés a határokon. Ahhoz, hogy ezt biztosítsuk, hatékony intézkedés csomagra van szükség, ez azt jelenti, hogy ki kell válogatni a jogszerű menekülteket hatékony módon, de meg kell állapítani, meg, a, meg kell találni azokat is, akik bűnözői szándékkal érkeznek, függetlenül attól, hogy ez milyen bűnözői szándék konkrétan, ezeket meg kell különböztetni. Természetesen nem áshatjuk elő azt, hogy hatékonyan tudjuk kezelni a migrációs válságot. Jurek úr kérdése, az Európol szerepe a határokon eddig az volt, hogy a Frontexet támogassuk, és a tagállamoknak az volt a feladatuk, hogy biztonsági képességet biztosítsanak. Itt vannak a bűnszervezetek, amelyek kizsákmányolják a menekülteket. Itt igyekszünk nekik egyébként jogi segítséget nyújtani a menekülteknek. Most persze felvetődik a kérdés, hogy az Európol szerepe nem tud-e terroristellenes fellépést fokozottabban támogatni. Mi hozzájárulunk a hatékony biztonsági vizsgálatokhoz a határokon. Ez az, amit mi tudunk nyújtani. Aztán nézzük meg a régió országaival folyó együttműködést, itt elhangzott már, és én is elmondtam, erősíteni kell az együttműködést ezen országokkal a régió országaival. Ez természetesen a külügyi szolgálatnak is fontos feladat. Az Európol fel tudja kínálni a szolgálatait, és párbeszédet kívánunk kezdeményezni ezen országokkal az információ cseréről. Nagyon fontos dolog, hogy garantáljuk az adatvédelmet, hogyha már adatokat cserélünk ezzel a régióval. Azt gondolom, hogy van egy általános műveleti érdek, hogy ezt megcsináljuk, hogy legyen adatcsere szeretnénk az embercsempész szervezeteket azonosítani, és az ebben dolgozó embereket, de hatékony adatvédelmi garanciák mellett, hiszen ezt biztosítani kell az EU polgárok számára. Ez egy dilemma, ezért ez továbbra is megmarad a következő időszakban. Aztán a radikalizáció ellenes fellépés Természetesen nem tudok perfekt választ adni erre, mert nem egészen az én területem. Azt tudom elmondani, hogy a rendőrségek hogyan tudnak ebben részt venni. Az Európol egyébként um, igyekszik az internetet figyelni például, hiszen az internet fontos eszköz a radikalizációnak és azt látjuk, hogy óriási mennyiségű szociális média megjelenése van az ISIS-nek, az egy propaganda eszköz, sőt toborza eszköz is egyre inkább az elmúlt időszakban, ezért azt mondom, hogy rengeteg esettel találkozunk nap, mint nap, igyekszünk megakadályozni, hogy az ISIS manipulálja ezt a területet, de meg kell őrizni ezt a szabadságot is, amit élvezünk itt Európában az interneten keresztül. Albrecht úrral egyetértek a közös nyomozó csoportokat illetően, és azt gondolom, hogy az új Európai Terrorellenes Központ éppen ez az a keret, amely tényleg az operatív, a műveleti fellépés lehetővé teszi majd a konkrét területeken, és az Eurojustra is szükség van, és az ránk is természetesen. Itt létre kell hozni a megfelelő csapatokat, hogyha hatékonyak vagyunk abban, hogy azonosítsuk az, az operatív területeket, akkor létre tudjuk hozni, hogyha már meg, hogy hol akarunk dolgozni, akkor létre tudjuk hozni a közös csoportokat. Ernst asszony, a pénzügyi hírszerzés egy fontos pont a abban egyetértek, hogy erősíteni kell a kísérleteinket, fellépésünket ezen a területen, már a bevezetőmben elmondtam, TFTP területén már éltünk az információ cserével, és az a pénzügyi hírszerző szolgálatok együttműködést és erősítsük, egy saját részleget hozunk létre erre a területre, és a PNR kérdéshez pedig azt hiszem itt valójában arról van szó az elvárás és az érdek a tagállamoknak az, amit támogat az Europol, hogy egy közös rendszert hozzunk létre az EU PNR vonatkozásában, és így, így tudjuk feldolgozni ezt a hatalmas mennyiségű adatot konzisztens módon, nagyon konkrét célokra, és persze politika vita, hogy hol húzzuk meg a határokat. Aztán végül pedig a frontex való együttműködésünk. Igen, a határon együttműködünk velük, közös feladatunk van, és együttműködünk szerintem hatékonyan, és természetesen ez a határőrizetre vonatkozik. Nem, terjesz, nem tervezünk ennek kiterjesztését, a Frontex nem ad át feladatokat az Európolnak, és épp az utolsó szakaszba érkezünk az együttműködés előkészítésében az Európol felkészült az együttműködésre, és azt gondolom, hogy a belső Frontex technikai rendszert kell még felkészíteni erre az együttműködésre. Elnézést, ha nem tudtam az összes kérdésre válaszolni, de ezek voltak a legfontosabb felvetések. Sorry, Mr. Mr. Mello, excuse yeah. me, could you remind me? Mello nem tudom, hogy emlékeztetne, milyen kérdést is tett fel? about the possibility... Azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e az, hogy 4000 terrorista legyen a bevándorlók között? Elnézést. Nem, ez, ez a szám ez nekem nem mond semmit, nem tudom honnan jön ez az adat, ahogyan elmondtam a bevezetőmben is. Egyértelmű, hogy a párizsi cselekmények nagyon aggasztóak, de mégiscsak nem hiszem, hogy ezt össze kellene kötni a migránsválsággal. mert ezzel tulajdonképpen csak elvetjük a kétkedés magvait, és az egész bevándorlási politikánk kérdőjeleződik meg, ami a konkrét számokat illeti, természetesen dolgozunk ezen az ügyen, a francia ügy kivizsgálása során, vagy ennek kapcsán is, de egyelőre nem mondhatok erről továbbiakat. Köszönöm szépen, Wright úr, köszönjük a válaszokat, és köszönjük a kollégáknak is, hogy aktívan részt vettek a munkában. És most azt kell mondjam, hogy az utolsó napirendi pontunkat elhalasztjuk. És a két következő pontot a 7-es és 8-as pontokat közösen fogjuk megtárgyalni. Ez pedig a bevándorlással kapcsolatos kérdés. Köszönjük Wainwright úr még egyszer. Egy saját kezdeményezésű jelentésről van szó a földközi tenger helyzetével kapcsolatban. Egy EU-s holisztikus megoldása a politikában. Kienge asszony a jelentéstevő, és Spinelli asszony, illetve Korráó úr a szárnyékjelentéstevők el fogják mondani nekünk azt, hogy a migráció és a, beve- és a fejlesztéspolitika kontextusában hogyan illeszkedik ez a jelentés, és aztán a hetes ponttal is foglalkozni fogunk, ami szintén egy saját kezdeményezési jelentés a bevándorlással kapcsolatban. Tehát ezt a két pontot együtt fogjuk tárgyalni. Megadom a szót először a dokumentum bemutatásához Metzola asszonynak, és Guillaume asszony fog Kienge asszony nevében beszélni. Köszönöm szépen Kingának és mindenkinek, hogy aki itt van még. Ez az első Libe találkozónk, amelyet a borzalmas párizsi talál terrorcselekmények után tartunk. Én ezt a lehetőséget most felhasználhatnám arra is, hogy szolidaritásunkról tegyünk tanúbizonságot, és megköszönjük az segély nyújtóinak, illetve a rendvédelmi szervek dolgozóinak a munkáját. Alapvető, jogai, alapvető értékeikről van szó, és tetszik, nem tetszik, ez az aspektus kihatással van a migrációs politikánkra is. Mit kell tennünk? A bevándorlók, menekültek elmenekülnek a terror, a halál és az üldöztetés előtt, elől, és Európának továbbra is élvonalban kell lennie, hogy segítse ezeket az embereket. Bűnözők és gyilkosok követték el ezeket a terrortámadásokat, és nem menekültek, tehát nem hiszem, hogy mindenkit össze kellene mosni ebben a harcban. De ugyanakkor legyünk reálisak, és ne dugjuk a fejünket a homokba. Az emberek félnek, éppen ezért a külső határok védelmét jól kell megvalósítanunk, és sokkal keményebben. Tudnunk kell, hogy ki érkezik, ki hol van, és oda kell figyelnünk arra is, hogy az összes tagállam a külső határokon tartsa be az EU-s jogszabályokat. Az emberek biztonsága rendkívül fontos ezekben az időkben, mert különben az emberek el fogják hinni azt, hogy a menekültek jelentik a fenyegetettséget. Egy munka dokumentumot szeretnénk ma bemutatni, az EU-s finanszírozás belső és külső finanszírozása. Ez az egyik fejezet a nyolc fejezetből, és köszönöm Cecil Kiengének a Leszendi részéről, és Barbara Spinellinek, a Guétól és Ignácio Koráónak az EFDD-től. Természetesen nem volt ez egy könnyű ö, folyamat, de ugyanakkor nagyon jó az, hogy sikerült kialakítani a közös álláspontokat. Nézzük most konkrét kérdéseket, és először rávilágítanék néhány kulcsfontosságú területre. Hogyan költjük el az európai alapokat a migrációs politikában? Ez központi fontosságú, ugyanis az, hogy az elszámoltathatóságot nem biztosítjuk, az nem fogja a helyzetet javítani, hanem inkább a dokumentumból is kiderül az, hogy a különböző fajta migrációs, illetve menekült ügyi politikák finanszírozása hogyan néz ki? Pontosan látnunk kell, hogy az Európai Unió mennyit költ erre a politikára, és ez mindig átláthatóbb kell, hogy legyen, mert minden jelenleg csak nem átlátható. Európai szinten látjuk azt, hogy az Európai Bizottság célja a menekültválság megoldása 2015 és 2016 tekintetében több mint 1 milliárd euróval nőtt meg ez a finanszírozás, és ezt főként a civil szervezeteken keresztül csatornázzák be a rendszerbe. Az EU-Afrika alap szintén ide tartozik, de úgy látjuk, hogy nagyon sajnálatos, hogy nem igazán támogatják az alapot a tagállamok pénzügyileg. Ugyanakkor nem szabad elterjesszem, eltérítsen bennünket az, hogy az embereknek tudnia kell, hogy hogyan költjük el ezt a pénzt. Hol, men, hol érkeznek a bevándorlók merre felé tartanak, és ezeknek az embereknek egy olyan életet kell biztosítani, ami miatt érdemes idejönni. Nem humanitárius támogatásokról beszélve, hanem a fejlesztési támogatásokról beszélve számunkra ez kulcsfontosságú, ugyanis ezt nem lehet olyan helyre becsatornázni, ahol nincsen semmilyen előre haladás a fontos kérdésekben. Ugyanakkor a geopolitikai kérdésekre is hatással kell lennünk, amelyek a bevándorlás hátterében állnak, kapacitásépítés harmadik országokban, befektetés támogatása Afrikában, oktatás támogatása, de ezen felül erősítenünk kell a menekültpolitikát, a jobb határellenőrzést és a jogállamiság, illetve az igazságügyi szervezetek megerősítése. Fontos persze a dolog pénzügyi vonatkozata, de ez nem válhat, válthatja fel a szolidaritási intézkedéseket. Nem lehet, hogy csak úgy oda küldjük a pénzt, aztán azt gondoljuk, hogy majd magától minden megoldódik. Nem, ez nem elégséges, hanem oda kell figyelnünk, és minden tagállamnak meg kell tennie a ráeső részt. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Metszól asszony. Szilvi Guillaume pedig Kienge asszony véleményét olvassa fel. Kollégőm. Köszönöm. Kienge asszony nevében fogok ma felszólalni, mert ma nem tudott eljönni Kienge asszony. Először is ő szeretné megköszönni az árnyékjelentéstevők munkáját, akik nagyon sokat dolgoztak ennek a munkadokumentumnak a kidolgozásában, Spinelli asszony és Koráó úr, illetve Metzola asszony támogatását köszöni. Nagyon jó az alap, a munka alap, és természetesen a GUE és az EFDD hozzájárulása is kulcsfontosságú. Ez egy negyedik munkadokumentum, nyolcból. A Libében mutattuk ezt be a saját kezdeményezésű jelentések sorában a bevándorláspolitika holisztikus megközelítésének témájában. Fragmentáció, belügyi, illetve igazságügyi kérdésekben, valamint az Európai Uniós tagállami dotációk nyomon követése. Tudjuk, hogy nem átlátható ez a helyzet, és szeretnénk, hogyha olyan támogatásokat tudunk, tudnánk becsatornázni, amelyek konkrét hatással vannak. Kienge asszony számára a legfontosabbak a már meglévő alapok megvalósítása és a jövőbeli prioritások összehangolása. 2015-ben és 2016-ban növekedett a bevándorlás, illetve menekült politikára folytat, átadott összegek mértéke, de mégis 2016-ban tulajdonképpen 2017 és 20 közötti időszakra tervezett büdzséből fogjuk megvalósítani ezeket a terveket. A tagállamoknak teljes mértékben tiszteletben kellene tartania a többéves pénzügyi tervet, és a 2015-ös és 2016-os költségvetéseket nem követte egy alapokat áttekintő mm, revízió. Amennyire ez lehetséges, a civil szervezetek tevékenysége az integráció és a migráció témájában a bizottság és a tagállam finanszírozásait kellene, hogy élvezze átláthatóbb információkra van szükség, és nagyon hasznos lenne az is, hogyha az Európai Parlament gyakrabban kapna tájékoztatást a finanszírozás kérdéséről, mind a tagállamok, mind a bizottság részéről. Az átláthatóság elve szintén kulcsfontosságú az európai költségvetés szempontjából. Itt külön költségvetési sort kellene a négy célkitűzéshez hozzárendelni. Megfelelő finanszírozást kell biztosítani, az európai szintű keresési tevékenységek a vízben, valamint a disztribúció témáiban. A civil társadalom, amely aktív ezekben a kérdésekben, az ő teljes körű bevonásukkal kell eh, megalkotni ezt a rendszert. Tehát fontos az, hogy további finanszírozást kapjon a hármas fejezet. A bizottság nem olyan régen az Európai Beruházási Bankkal együtt olyan, költség, olyan kölcsönöket kell, hogy kidolgozzon, amelyek a nemrég megérkezett menedékkérők céljait szolgálja. Fontos továbbá az eljárásjog. A hot, hotspotokkal kapcsolatban azt szeretnénk elmondani, hogy a civil társadalmat nem szabadna megakadályozni abban, hogy ellenőrizze ezeket a hotspotokat, amennyiben olyan tevékenységet talál, amely emberi jogi jogsértéseket mutat fel. Ezen felül a legális bevándorlást, a nemzetközi védelmet és a migráció, illetve a beruházások kapcsolatát kell összhangba állítani. EU 2020-as stratégia, általánosabb értelemben. Látjuk azt is, hogy a belső és külső koherencia a költségvetési sorokon belül nem jó, tehát jobb összehangoltságra van szükség a humanitárius segítségnyújtás, menekültválság és fejlesztés politika között. Köszönjük szépen, Spinelli asszony parancsoljon. Köszönöm szépen az előadóknak, Inyáció Korreáónak és a munkatársoknak is a kitűnő együttműködést. Néhány element, elemet szeretnék kiemelni, amelyek a végső változatból kimaradtak, például a befogadó központok privatizációjáról szóló befejezet, amelyet az olasz fővárosi római maffia botrány kapcsán az olasz közvélemény felfigyelt rá, valamint a mendedék kérelem eljárásban való jogsértések kérdéséről. Erről sok tanú beszélt. Ezen felül a feltételesség, a kondicionalitás is, mi szerint, hogy a nem demokratikus országokban nem lehet visszafordítani a menedékkérőket. De ugyanakkor vannak pozitív elemek is, például hogy egy erős, határozott európai jogszabály érvényesítést biztosítson, például egy európai ügyészség felállítása. Vagy az a javaslat, hogy megfelelő költségvesített támogatást biztosítsanak a befogadási alap, a migrációs alap számára, és a vissza a hazaküldés, illetve a migráció, a legális migráció formáit meg kell teremteni. Harmadsorban hogy a bizottság egyre jobban be akarja vonni a civil szervezeteket, és biztosítani akarja az átláthatóság érvényesülését, a alapok alkalmazása felhasználása során, illetve nem csak ex post, hanem e, ex ante ellenőrzéseket is biztosít az európai célok e, érvényesítését ellenőrizendő. Ezeket üdvözöljük. Végezetül pedig azt is üdvözöljük, hogy egy stabil finanszírozást biztosítanak mind az uniós szervek, mind a nemzetközi szervek támogatása érdekében, így lehet a széleskörű stratégiát érvényesíteni és biztosítani. És az is fontos, hogy eh, inkább kis léptékben lépjünk fel, minél közelebb a problémához, eh, és így biztosítsuk például a civil szervezetek számára a közösségi pénzeszközökhöz való hozzáférést. A kollégektól elnézést kérek, de néhány perc múlva el kell mennem, hiszen van egy találkozó, amelyen jelen kell lennem, elnézést kérek, hogy nem tudok itt lenni vita további részében. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm Spinelli asszony, Korráó úr parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, én is meg szeretném köszönni Barbara Spinelli és a munkatársak kitűnő együttműködését. Így sikerült kidolgozni ezt a dokumentumot, és persze Roberta Metzolának és Cecil Kiengének a társelőadóknak is köszönöm a munkát. Kompromisszum jött létre, de hát ez is volt a cél, egy olyan dokumentumot akartunk elfogadni, amely minden frakció számára támogatható. Egyértelmű, hogy ilyen módon vissza kellett lépnünk, nem tudtunk minden célnak megfelelni. Én olasz, mi több szicíliai vagyok, és így egy-két pontban nem tudtam a szándékomat érvényesíteni, de összességében mégiscsak sikerült egy horizontális konszenzust kialakítani, és ez egy lépés, melyet előre teszünk. A migráció kérdésére bizony gyakran a maffia telepszik rá Olaszországban, és az alapok felhasználását um, átláthatóvá kell tenni pont ennek érdekében. Ami a források lehívását, felhasználását illeti, fontos, hogy fiktív költségeket ne lehessen elszámolni, koherensen és egységesen kell az uniós célok végrehajtásának érdekében felléni, fellépni, és a szélsőséges helyzetek kezelését is megoldani. A tengeri mentés valamint a menedékkérők társadalmak közötti elosztása szorosan összefüggő kérdések. Nagyon fontos hogy a külső határok védelmének célja alá ne rendeljük ezt a fontos politikai célt, miszerint, hogy megfelelő módon kezeljük a migrációs hullámokat. Különböző pénzeszközök állnak rendelkezésre, de ez egy problémát is jelent, hiszen az információk nem állnak mindig rendelkezésre. Hogyha pedig nem elég átlátható a finanszírozás rendszere, akkor a közpénzek elköltésének demokratikus ellenőrzése nem teljesül. Látni kell, hogy itt egy nyereséges üzletről is van szó, és így gyakran a bűn szervezetek eh, malmára hajtjuk a vizet, eh, például a maffia kapitale, tehát a Rómában eh, fény, fény derült a maffia tevékenységére, és ez a maffia bizony be, rátelepedett a befogadási központok üzemeltetésére és a migránsoknak szám, szánt pénzek felhasználására. Éppen ezért arra van szükség, hogy az unió politikai céljainak megfelelő módon használjuk fel a pénzeszközeket, és ez átláthatóvá tegyük. Fontos, hogy a közpénzek felhasználását áttekinthetővé, transzparensé tegyük, és a visszaéléseket megakadályozzuk hiszen a cél az, hogy a menedékjogot kapó migránsok integrációját elősegítsük, és ezt szolgálják a közösségi programok. Ebbe be kell vonni a civil szervezet különböző képviselőit is. Köszönöm. Jó, uh, I ask now members who we... Most pedig kérdezem, hogy ki kér szót. Gomes asszony. Tessék, parancsoljunk, Gomes asszony. Csak nagyon röviden Annyit szeretnék mondani csupán, hogy nem oldja meg a kiszervezés a problémát. Hogyha valamilyen problémát meg akarunk oldani, oldjuk meg magunk, ne szervezzük ki. És valóban koherensebb fellépésre van szükség, mind az EU külügyi e, fellépése és a belső fellépések között. Így tudjuk csak ezt a ránk nehezedő problémát átfogóan megoldani. Az európai szomszédság politika, melyről Hán biztos beszélt ennek az új kialakításáról, és Mogherini asszony, fontos szerepet játszhat e, a migráció alap kiváltókainak a kezelésében. Gyakran hiányzik a koordináció különböző szakpolitikák között, és ez így nem elfogadható, így nem folytathatjuk a munkát. Hiszen amíg a legális migráció csatornáit nem teremtjük meg, addig bizony az illegális, szabályozatlan migráció áramával kell szembenéznünk. És persze nem tudjuk elriasztani az embereket attól, hogy jöjjenek. Ma délelőtt szakértőkkel reggeliztem, a civil szervezetek képviselőivel, akik már Törökországban segítséget nyújtanak a menekültáborokban és más régiós országokban is, arról beszéltek, hogy Irakban milyen aggasztó helyzet. Irakban az ECHO és a hosszú távú EU-s fejlesztések között nincsen koordináció. Nincsenek például a menedék, menekült táborokban iskolák, és az IDP-k, tehát az országon belül előzött emberek azért menekülnek el a táborokból, mert semmilyen jövőre, semmilyen esélyük nincs a jövő tekintetében, ugyanis a gyerekeknek nincs oktatás. Itt Ékes példáját látjuk annak, hogy két európai szakpolitika nem ö, kapcsolódik össze, fontos, hogy itt nagyobb harmonizációt teremtsünk meg. Köszönöm egyébként Metzola, Kienge kollégáknak és a másik két kollégának a kitűnő munkát, amelyet végeztek. Köszönöm szépen, Gomez asszony. Jó, asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. csak néhány észrevétellel szeretnék élni. Egy delegációs úton jártunk a nyugati Balkán térségében. Az UN, a GUNGL e frakcióval. Több tranzittáborban jártunk, és az egyik tranzittábor a határon volt. Angolul mondom tehát, hogy a Nyugat-Balkánon jártunk, és több tranzittábort látogattunk meg, és az egyik Dimitrovgában volt a bolgár-szerb határom. És láttuk, hogy a bolgárok megverték, a bolgár rendőrség megverte menekülteket, a rendőrkutyák harapták meg őket, a rendőrök meglopták, kirabolták őket. Erről egyébként nagyon sok civil szervezet beszámolója is szól. Tudom, hogy a bizottság finanszírozza a bolgár rendőrség működését, hogy javítsa a munkáját, de hát azon gondolkoztam el, hogy a bizottság meg tudja vizsgálni ezeket az eseményeket, és lehetőség van -e erre, hogy felfüggesszék a bolgár rendőrségnek irányított támogatásokat, hogyha ilyen híreket kapunk. Köszönöm. With, uh, problem. Úgy látom, volt valamilyen nyelvi probléma. Már Szóla asszonynak adom vissza a szót, de megint csak kérem, további hozzászóló most nincs, hogy mindjárt térjen rá a következő pontra egyben, jó, a tuniszi delegációról kíván beszámolni. Macola asszony, tehát reakció is Tunisz. Köszönöm szépen, felírtam az összes kommentárt és bizonyos témák felvetődtek, itt kompromisszumra lesz szükség az frakciók között. Gomez asszony figyelembe veszem a pontját, mindenek előtt a szomszédsági politikát és a hánféle reakciókat tekintve szerintem az reakciói korábbiak, mint ezek a történések, ezeket persze figyelembe kell venni a végső jelentésben. Köszönöm a javaslatokat, ami pedig a tuniszi, tunéziai látogatást illeti, ez a dokumentum magáért beszél, kiváló misszió volt, Cecil Kenge és én magam együtt jártunk ott, vezettük a delegációt, öt, öt főből állt a delegáció, nagyon jól szervezett programunk volt, köszönöm szépen a titkárságnak, hogy összeállították ezt a programot, Világossá tettük egyébként, hogy a szokásos delegációknál többet akarunk az elmúlt időszakból, mindenek előtt, ami az észikrofikai országokat illeti. Találkoztunk kormányzati szereplőkkel, és beszélt, mm, ez volt a kérdésünk, a Nobel-díjasokkal is találkoztunk egy nappal azután, hogy megkapták a díjat, de civil szervezetekkel is találkoztunk, egy sor újságíró is jelen volt, általában olaszok is, és hát megvizsgáltuk, mi a helyzet a terepen mi a realitás. Az egyik dolog, hogy Tunézia, amennyire én láttam, itt sok minden attól is függ, hogy mi történik Líbiával, töredékes, áteresztő a határ Líbia felé, általában támadások is vannak, katonák jelennek meg az elmúlt két napban egy további támadás sikerült visszaverniük, de igazából a diplomáciai közösség nem tud lépni nem kap lehetőséget, és a, még a Boko Haram is jelen van az országban. Az, iszlám radikális cellák az ország északi vidékén is megjelentek, és ez óriási problémát jelent a tunéziai hatóságoknak, ami Libiában történik E, a kereskedők, az emberkereskedők e, is e, jelen vannak, nyilván profitálnak a növekvő zavarból Líbiában. De azt el kell, hogy mondjam, az algériai és tunéziai kormány együttműködés ebben az ügyben meglehetősen jó. Az algériai hatóságok segítenek a tunéziaiaknak, például a merénylet utáni Hát ami egy kicsit elégedetlenségre ad okot, mondjuk több kérdést vet fel, mint amennyi választ kaptunk. Itt ezek a központok, a táborok, ahol letartóztatott személyek vannak, az volt a benyomásunk. Azt akarták elmondani, hogy minden rendben van a letartóztatottakkal, mi kérdeztük, hogy hol vannak azok a személyek, akiket ezekbe a központokba gyűjtenek, hol vannak ezek a személyek, akik eh, veszélyt jelentenek, eh, valójában kik eh, fenyegetnek, hol vannak azok a személyek, akik a státuszokat tekintve illegális helyzetben vannak, ilyen gyűjtőtáborokban, hát ha nem gyűjtőtáborokban vannak, akkor börtönökben, de választ nem kaptunk arra, hogy valójában hol vannak ezek a személyek de összességében el kell, hogy mondjam, ez egy jó tárgyalás volt, és sikerült rálátnunk arra, hogy mi történik ebben az országban, amely földrajzilag is közvetlen közelünkben van, Európa közelében, vegyük például Szicília és Tunézia közötti távolságot. Tehát ösztönzöm a kollégákat, hogy a jövőben találkozzunk szomszédos országokkal, főleg olyan országokkal, ahol migrációs válság jelenségek is jelen vannak, és olyan látni kell, ezek az országok a, nem kívánnak a radikalizáció meleg, meleg ágya maradni a jövőben, vagy azzá válni, de azt látjuk, hogy emberkereskedelem, egyéb kereskedelem van, és ez sérülékenyé teszi az országokat, amivel befejezném és összefoglalnám az egészet, és ez meglehetősen jól rámutatott arra, hogy ott mi történik. Találkoztunk egy nagy számú nagykövettel és konzullal, akik EU tagállamokat képviselnek ott, és hát választ kaptunk a kérdésünkre. A kérdés az volt, mit gondoljunk Tunéziáról, ez egy célország vagy tranzitország, és az egyik tagállam képviselője azt válaszolta, hogy a nagy, a, akik vízú, le, tunéziaiak kérnek a legtöbben vízumot Európába és az EU-ba akarnak jönni, hogy dolgozhassanak itt. Ez megint csak a belügyminiszter beszédével szembe ment, aki nekünk azt próbált elmagyarázta, hogy minden rendben van. Az a helyzet Tunéziában ténylegesen, hogy a lakosság nagy többsége mindenek előtt a 18-35 év közötti férfiak, hát elsősorban Európába akarnak menni, hogy itt dolgozhassanak. Persze ez attól függ, hogy milyen helyzetben vannak. Köszönöm Roberta, köszönöm a tájékoztatást. Koráó úr, Kienge asszony te helyettesíti. Köszönöm szépen, Kienge nevé, asszony nevében is jó magam nevében is, mert én is a delegáció részét képeztem, egyébként Tunéziában jártam én is. Tehát egyetértek azzal, ami elhangzott már. Roberta Metzola és a titkárságnak is köszönöm szépen a munkát. Ez két nagyon intenzív nap volt, állandóan találkozókat szerveztünk, helyszínekre látogattunk el, reggeltől estig. Tehát tulajdonképpen ennél többet szerintem már nem lehetett volna tenni ilyen kevés idő alatt. Mit is tudunk még ehhez hozzáfűzni? Azt, hogy a találkozókból kiderült, a kormányjal, a parlamenttel és a tunéziai hatóságokkal is felvettük a kapcsolatot. Ebből kiderült az, hogy a legfontosabb prioritás most a biztonság, még akár a bevándorlás politikával szemben is. De ebből a szempontból egyre sürgősebbé válik ez a politika is, Már csak azért is, mert a tunéziai hatóságok szerint az ország most már egyre kevésbé vált tranzitországá, inkább most már egy célországá kezd válni. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a bevándorlás témájában Tunézia jogilag is felszerelkezzen nincsen menedékes politikája sem, ezért ez prioritást képez, ezt minél hamarabb jog, jogalkotási szinten meg kell tenni, és nem egészen terült ki az sem, a parlamenti képviselőkkel folytatott tárgyalásokból sem, hogy ez, erre mikor lehet számítani. Aztán milyen jogi státuszt élveznek a bevándorlók. Éppen ezért nagyon könnyen illegális helyzetben vannak, és gyakorlatilag kriminalizálódnak ezek a személyek, és ezért ki kell fizessenek egy nagyon kemény büntetést, pénzbüntetésről van szó, és addig nem is engedik őket tovább. Tehát tulajdonképpen egy ördögi kör alakul ki, kriminalizálják őket, de nem tudják kifizetni a büntetést, ezért nem is mehetnek tovább, de közben továbbra is jogi szempontból limbóban vannak. Köszönöm, Koráó úr. Gomes asszony következik. Igen, csak szerettem volna megköszönni a kollégáknak, akik eljöttek erre a misszióra, mert én azt hiszem, hogy minden ilyen jellegű misszió során mindig találkozunk a civil szervezetekkel, és találkozunk az ellenzék képviselőivel is. Ez gyakorlatilag részét képezi a programtervezetünknek. Szeretnék arra is utalni, amit Metzola asszony mondott Líbia szerepéről, nem csak Tunézia biztonsági szempontjából, hanem a saját biztonságuk szempontjából is, és ezt a tagállamok megint nem veszik figyelembe. Elképzelhető, hogy akik közelebb vannak ehhez a problémához, azok valamit talán tennek, tesznek, de a többiek teljesen negligálják ezt a problémát. Az iszlám állam bizony már ott van Líbiában is, már most is. Konkrétan már ott vannak a helyszínen is, tehát nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni, és a tagállamok továbbra sem beszélnek azokról a proxy háborúkról, amelyek a senki földjén alakulnak ki, és ezek a fajta senki földje az az ISIS-nek a központjává válik. Aztán Törökország és Katár szerepe, Szaudarábia, az Emirátusok és Egyiptom, mind-mind hozzájárultak az egyiptomi helyzet kialakulásához illetve hogy a, szír, a libiai és szíriai helyzet kialakulásához. Csak ennyit szerettem volna elmondani a jegyzőkönyvnek. Köszönöm szépen, kedves kollégák, Gomes asszony, köszönjük az együttműködést. Következő idő, amikor erről beszélni fogunk tudni, december 10-e lesz. És most következő, napi, következő találkozónk november 23-án lesz 7-től eh, 8-ig. És aztán rendes találkozóra kerül sor majd eh, november 30-án és december 1-én. Köszönöm szépen! Köszönjük a figyelmet, együttműködést. Nem volt ez egy könnyű délelőtt. Köszönöm szépen!